Good afternoon, everybody. Üdvözlök mindenkit, remélem, hogy nagyon kellemesen töltötték az ebédszünetet. Én minden esetre így tettem, úgyhogy remélem, hogy önöknek is jó élmény volt. Néhány bizottsági tagnak nagyon sok dolga van mostanában, van, aki késni fog, de azért szeretném most üdvözölni a szakértőinket és a kollégáinkat, valamint ennek az eseménynek a résztvevőit. Örülök, hogy eljöttek az európai állampolgári kezdeményezése vonatkozó meghallgatásra. Ezt a petíciós bizottság szervezte, amelynek én vagyok az elnöke, illetve a Danuta Hübner által elnökölt Interpretation today is provided in all külügyi bizottság, majd később érkezik. Of Alkotmányügyi bizottság. Cseh, észte, lett, litván, finn és szlován, szlovén nyelven és magyarul is természetesen van a tolmácsolás. Ezt a meghallgatást az interneten közvetítjük. Ennek kérem mindenki legyen a tudatában. A mai meghallgatásunk a legutóbbi bizottsági javaslattal foglalkozik. Egy rendelet tervezetet tettek közzé az európai állampolgári kezdeményezéssel kapcsolatosan, azzal kapcsolatosan, hogy az érdekeltek elvárásait milyen mértékben teljesíti ez a javaslat, illetve az állampolgárok várakozásait. Sokan tudják már, hogy a jogi kereteknek a felülvizsgálata már hosszú ideje előkészülőben van, és sokan várták már. A meglévő jogszabályok végrehajtásában nehézségek adódtak, már 2012-ben hatályba lépett, és sok kezdeményezés már a regisztráció szakaszában kudarcot vallott. Az EU bíróságai bizonyos döntéseket hoztak, ezek fontosak voltak, és így a bizottság megismerte az ECI rendelet alkalmazásának, értelmezésének módját, és kiderült, hogy túlságosan korlátozó volt ez a rendelet Ennyit szerettem volna háttérként elmondani. A Petíciós Bizottság és az Alkotmányügyi Bizottság üdvözli a bizottság erőfeszítéseit, hogy a jogi és eljárási alapjait áttekintse az állampolgári kezdeményezésnek, illetve hogy ezúttal olyan jogi kereteket alkossanak, amelyek hozzáférhetőek és hathatósak arra, hogy ösztönözzék az EU döntéshozatalban a, az állampolgárok részvételét. Ennyit szerettem volna bevezetőként elmondani. Még mielőtt belekezdenénk a téma tárgyalásába, szeretnék mindenkinek nagyon kellemes és gyümölcsöző vitát kívánni. Először is hadd mutassam be az előadókat. Martin de Groot úr az állampolgári kezdeményezés kampány koordinátora Lisa Leroni a támogató központtól, illetve Logan úr, aki a Liverpooli Egyetem igazságügyi tanszékén dolgozik. Először De Grot úrra szeretném szólásra kérni. Kérem, hogy szigorúan vegyék figyelembe a felszólalási időket, fejenként 10 percet tudok mindenkinek adni, tessék parancsolni. Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást is. Márten de Hrott vagyok, az ECI kampány koordinátora vagyok. A szervezetünk 15 éve működik. Egyetlen célunk, hogy sikerre vigyük az állampolgári kezdeményezést. Ez az első olyan eszköz a világon, amely a transnacionális, digitálisan elősegített demokráciát segíti elő. Szeretnénk, hogyha ez az eszköz a szerződésekben is helyet kapna, és a végrehajtása is gördülékenyebb lenne. De hát azért nem minden működik jól az ECI-vel, hogy, a, hogy finoman fogalmazzak. Ebben az időszakban szeretnénk a parlament segítségét kérni, hogy megmenthessük az állampolgári kezdeményezést a lassú, fájdalmas haláltól. Az Európai Parlament szerepe meggyőződésünk szerint mivel az európai állampolgároktól közvetlen meghatalmazást kapnak, kulcsfontosságú. Az EAK kulcsfontosságú lehetőség, hogy együttműködjünk az európai állampolgárokkal a választások között is. Az EAK-nak önökre is szükségük van az Európai Parlament egészére, hogy felkarolhassuk ezt az eszközt, és az EAK jövőjét biztosítani tudjuk. Elsődleges célunk hogy áttekintsük, hogy mi forog kockán ebben a felülvizsgálatban. Értékelni szeretnénk a bizottsági javaslatot, végül pedig szeretnénk rámutatni a legfontosabb követeléseinkre már, ami a felülvizsgálat folyamatát illeti, illetve szeretnénk javítani a bizottsági javaslatot. Az első célunkkal kezdeném. Hogy felvázoljuk azt, hogy mi forog kockán ebben a felügyeleti időszakban véleményünk szerint Szeretném megemlíteni az adatokat. 69 EK-t kezdtek el, a bizottság beszámolója szerint 48-at regisztráltak, és csak négy ért el közülük az 1 millió aláírásos küszöbértéket, és így hivatalosan befogadta az Európai Bizottság 8-9 millió aláírást gyűjtöttünk, de több mint kétharmaduk ezeknek az aláírásoknak ennek a négy sikeres ELK-nak az összefüggésében kerültek összegyűjtésre, és még ez is az első hullámban történt, vagyis az elk első hullámában. A három sikeres 2013-ban volt. Az elmúlt négy évben csak egy jelentős sikert könyvelhettünk el, a Stop Glifozát volt ez a kezdeményezés. Mi történt a négy sikeres kezdeményezéssel? Ezek uralták az, a kezdeményezések horizontját. Kettőt visszadobott a bizottság intézkedés nélkül. A másik kettő re pozitív választ adott a bizottság, és jelenleg, jelenleg látjuk, hogy vannak javaslatok, amelyek például a Stop Glyphosate kezdeményezéshez kapcsolódnak. Itt a bizottság már javaslatot is tett, és májusban elkészül a hivatalos jogszabályjavaslat. A bizottság erről számol be. Az adatok alapján az a történet, amely kibontakozik az ELK szervezők részéről, az említett két ELK tekintetében, amelyekre pozitívan reagált a bizottság, egészen más a helyzet. Még ebben a nagyon kevés helyzetben, amikor a bizottság pozitívan válaszolt, még ott sem elégedettek a kezdeményezők. A bizottság a Stop glifozát kezdeményezést átláthatósági javaslatokkal kívánja elfolytani. Nagy tehát az ellentmondása között, amit a bizottság sikerként próbál elkönyvelni és bizonyítani, hogy meghallgatja az állampolgárok szavát, és a között, amikor azt látjuk, hogy ezt hogyan értékelik a maguknak a kezdeményezéseknek a szervezői. folytatva, és a bizottsági javaslatra térve, ezen az ábrán látható az a 12 követelés, amelyek az európai állampolgári kezdeményezésre vonatkoznak. Ezt az LK kampány hosszú ideje kéri, követeli és külön színe jeleztük azokat a kérdéseket, amelyekkel már foglalkozott a bizottság, akár valamilyen intézkedéssel vagy javaslattal. Láthatják, hogy jelentős lépések történtek, hogy felhasználóbarátabb legyen ez az eszköz, de ami a kettes-hármas pontokat illeti, a politikai kihatás kérdése az alapvető politikai kérdésekben nem született megoldás, sőt a bizottsági javaslat nem is foglalkozott ezekkel. Felszólalásomban elsősorban ezekre a hiányosságokra szeretnék összpontosítani, amelyek a bizottsági javaslatban megfigyelhetőek. Először is a kezdeményezés hatája. A bizottságnak megvan a hatásköre, hogy a tanácsnak javaslatot tegyen a szerződések módosítására. Az állampolgári kezdeményezés a bizottsági kompetenciákat illeti, az Stop ttip kapcsolatos bírósági döntés alapján is mondhatjuk, hogy a bizottság javaslatot tehet a szerződés módosítására a tanács felé. Ezen a módon az kezdeményezés elérheti teljes demokratikus lehetőségét, ez a célja, hogy a transnacionális vitát elősegítse nagy témákban, amelyek gondot okoznak az állampolgároknak. Az előbb elmondottak fényében az utókövetés kérdése nagyon lényeges. A legfontosabb kérdés, amit magunknak fel kell tennünk, az, hogy az a sok civil energia, amit egy kezdeményezésbe fektettek, hogyan lehet ebből valós politikai hatást elérni. Először is önökre tekintünk az Európai Parlamentre. Meggyőződésünk, hogy kulcsfontosságú szerepet játszanak a sikeres EAK utókövetésében. Szeretnénk, hogyha vitát követ, vitát szerveznének a sikeres kezdeményezésekkel kapcsolatosan, felvázolva, hogy mit várunk a bizottságtól, és hogy a plenárison szavazzanak erről. Ez a legfontosabb követelésünk már, ami a sikeres kezdeményezések követését illeti. Másodszor meggyőződésünk, hogy a nemzeti parlamenteknek is szerepet kell adni. Ahogyan a glifoszát kezdeményezés megmutatta, a tagállamok nem vesznek részt a kezdeményezés életciklusában, és ez megdöbbentő. A glifoszát esetében a tagállamok végül blokkolták a legfontosabb követelést, azt, hogy a glifoszátot betiltsák. Ezt a döntést meghozták még mielőtt a bizottság döntése megszületett volna. A parlamentek bevonása úgy történik, hogy az Európai Parlament parlamenti képviselőket felhív, meghívjuk a közmeghallgatásra egy-egy sikeres kezdeményezés után, és azt kérjük, hogy véleményt alkossanak a sikeres kezdeményezésekről. Ez nem kötelező, de a meghívásnak meg kell történnie. A sikeres állampolgári kezdeményezés egy jelentős kisebbséget képvisel, de ez kisebbség az Európai Bizottságot és intézményeket eh, tájékoztatni kell az EU állampolgárok szélesebb körének véleményéről. Reprezentatív mintát kellene összeállítani, például száz állampolgárt különböző tagállamokból demográfiailag ki egyenlített módon, és ne, őket kellene egy vitára összehozni a kezdeményezés sikerével kapcsolatosan, hogy adjanak ajánlásokat a bizottságnak. Végül pedig úgy gondoljuk, hogy a politikai elszámoltathatóságot meg kell erősíteni. A regisztráció szakaszában van egy elszámoltathatósági mechanizmus, egy jogi felülvizsgálat a bíróság részéről, de ez nem működik, vagy nem valószínű, hogy működik az a kezdeményezés életciklusában. Hogyha a szervezetek nem elégedettek, akkor nincs kihez fordulni. A politikai elszámoltathatóságnak helyet kell adni. Egy következő közmeghallgatásra volna szükség. A bizottság bemutathatja a saját döntését az EAK szervezők, az európai parlamenti képviselők és esetleg más érdekeltek feltehetnek kérdéseket, folytathatják a vitát az Európai Bizottsággal és más releváns érdekeltekkel ebben a témában. Ez az öt legfontosabb reform, amit mi sürgetünk. Köszönöm szépen a figyelmet. And keeping the time. Köszönjük, hogy ilyen pontos volt és betartotta a rendelkezésre álló időt is. Azt remélem, hogy így fogjuk tudni folytatni. És így a kollégáknak is idejük marad arra, hogy részt vegyenek ebben a munkában. Eh, Elisa Lironi asszonynak adom meg a szót. Köszönöm. Először is szeretném megköszönni, hogy eh, a European Citizen Action Service eh, álláspontját tolmácsolhatom. Elisa vagyok, én a, egy NGO, ennek az NGO-nak dolgozom Brüsszelben, ami 27 éve azon dolgozik, hogy a polgároknak lehetővé tegye azt, hogy éljenek a jogaikkal. Az egyik jog, ezek közül nyilvánvalóan a részvételhez való jog az EU döntéshozatali folyamataiban, mint ahogy azt a 11-es cikk is mondja. Én most azt szeretném, hogyha meghallgatnák a mi véleményünket erről a rendeletről, mi az, amit mi fontosnak gondolunk, mit szeretnénk látni, illetve az egész kezdeményezés hatásáról is szeretnék eh, néhány szót szólni. Az ECASZ szervezet már az elejétől fogva kampányolt ennek a nemzetek feletti eszköznek a létrehozataláért, és amióta az létrejött, azóta pedig szeretnénk azt javítani. Ez egy egyedi eszköz. Együtt működtünk két másik szervezettel, a Democracy International-lel és az International Referendum Institute-tal, informálisan és formálisan is és szeretnénk segíteni azoknak a polgároknak, akik alkalmazni akarják ezt az eszközt. Szerettük, támogatjuk tehát a kezdeményezések elindítóit egyfelől jogi tanácsadással, hogy hogyan kell regisztrálni egy ilyet, majd kampány tanácsadást is nyújtunk, és végezetül a reklámozási tanácsadást is, kommunikációs tanácsadást is nyújtunk. Az EKAS ezen belül leginkább ingyenes jogsegély szolgáltatást nyújt, illetve jogi tanácsadást. Én leginkább a múlt időt használnám itt most, mert jelenleg abban a konzorciumban vagyunk, amely az új platform létrehozására irányul. Erről majd egy kicsit beszélni fogok a végén, hogy miért is van szükség erre az új infrastruktúra támogatási platformra. Azonban most röviden beszélnék a különböző pontokról, amely szerintünk a felülvizsgálat során eh, fontos. Összességében a bizottság javaslatával elégedettek vagyunk. Ásia Kalvarakova igazgató 2016-ban elküldött egy véleményt a Refit platformra, az ECI, tehát a polgári kezdeményezés javasló módosításaira vonatkozóan. Ezt egy hivatalos véleményként be is fogadta a Refit platform. Azok számára, akik nem ismerik a Refit platformot, mondom, hogy ez a jobb jogalkotási közleménnyel született meg, és a Timmermans első alelnök a felelőse. Figyelembe vette hat javaslatunkat, amit az ECI javítására benyújtottunk. Az első tárgyal kapcsolatban vannak csak kifogásaink, mégpedig a befogadhatósággal kapcsolatban. Az utolsó pontban látjuk azt, hogy a szervezők kapjanak megfelelő jogi tanácsadást, ezzel egyetértünk, ugyanakkor azt nem teljesen látjuk, hogy milyen módon van megfogalmazva, nem, nem teljesen világos az az, hogy nyilvánvalóan kívül esik a bizottság hatáskörén, vagy a javasolt jogi aktus nem megkellőképpen meghatározott. Még mindig lehetne tisztázni a szöveget, hogy a szervezők tudják, hogy mi az, amire tehetnek javaslatot, és mi az, amire nem. Ami az adatszolgáltatási követelményeket illeti, ezzel elégedettek vagyunk. Egyrészt az ECI szervezők azért voltak frusztráltak, mert úgy gondolták, úgy találták, hogy ennek az eszköznek az alkalmazása nehezen használható, illetve a polgárok számára nehezen megközelíthető. Most úgy tűnik, hogy egyszerűsítik az adatszolgáltatási kötelezettségeket, feladatokat, és egy egységes megközelítést alkalmaznak az adatgyűjtésre, illetve a formanyomtatványokra vonatkozóan. Itt az Európai Bizottság a javaslatba beépítette azokat az adatgyűjtési harmonizációs javaslatokat, e, illetve a formákat, hogy formanyomtatványokat, hogy azoknak a száma csökkenjen, ezekre mi is javaslatot tettünk, illetve lehetővé teszik az EU polgárok számára, hogy nemzetiség alapján e, írhassák alá a polgárok, tehát függetlenül attól, hogy éppen melyik EU tagállamban Eh, élnek állampolgárság alapján. A másik dolog az az, hogy eh, ezek a polgári kezdeményezés szervezők mostantól polgári bizottságokat, mégpedig jogi személyű polgári bizottságokat hozhatnak létre, Citizens Committee, és eh, ez az egyik javaslatunk volt, ez megint csak szerepel a javaslatban. Szintén eh, problémás volt a 12 hónapos aláírásgyűjtési időszak. Egy év nem olyan hosszú idő, hogyha hét tagállamban egy millió aláírást akarunk gyűjteni. A javaslat az volt, hogy vagy javítsák, vagy hosszabbítsák meg 18 hónapra, vagy pedig legyen egy pufferidőszak. A bizottság egy három hónapos pufferidőszakot engedélyezett, a regisztrációtól három hónap telhet el addig, amíg ténylegesen megkezdik az aláírások gyűjtését. Ezt is egy jó javaslatnak tartjuk, amit számítunk a parlament együttműködésére is ebben. Az online aláírás gyűjtéssel kapcsolatban is van bizottsági javaslat 2020-tól egy állandó ingyenes szerver állna rendelkezésre, és nem lenne szükség az online eh, aláírásgyűjtési rendszer tanúsítására, eh, ami megint csak egy olyan dolog, amit mi is támogatunk. Az utolsó pont az eh, a tudatosítási kampány, a bizottság kommunikációs stratégiájáról van itt szó. Itt eh, arról volt szó eddig, hogy ne csak az eszköz létére hívják fel a polgárok figyelmét, hanem jobb útmutatást adjanak a szervezőknek is, akik az aláírásokat gyűjtik. Ezek azok a dolgok, amelyekben mi azt reméljük az Európai Parlamenttől, azt kérjük, hogy fogadják el ezeket. A kollega az előbb mondta, hogy a polgárok leginkább az aláírásgyűjtés befejezése utáni follow-up miatt frusztráltak. Tudjuk azt, hogy jelenleg szerződés változtatásra nem nagyon kerülhet sor, itt a jelenlegi megfogalmazás az, hogy a polgárok felkérik ugye a bizottságot, tehát nem tudják kötelezni arra, hogy benyújtson egy javaslatot. Ugye itt a 11-es cikkről van szó, nem határozza meg, hogy milyen politikai tettet, cselekményt kell a bizottságnak végrehajtani, milyen aktust kell meghoznia. Ugye itt lehet szó kétféle dologról. Egyrészt eh, kötelező jogalkotási anyagról, eh, amelyet nehéz elérni természetesen. Eh, ilyen javaslattételi joga egyébként még az Európai Parlamentnek sincs. Tehát nyilván nehéz elvárni, hogy egy millió polgár ténylegesen kezdeményezhessen jogalkalmazást, jogalkotási munkát. Ugyanakkor vannak nem jogalkotási intézkedések is, amelyek jogilag nem kötelezőek, de ölthetik a formáját, alakját ajánlásoknak, véleményeknek. Mi úgy gondoljuk, hogy a parlament ebben segíthetne, tehát például kötelező nem jogalkotási intézkedések szülessenek, ami már is egy komoly jelzés arra, hogy a polgári kezdeményezés az konkrét eredményeket hozhat, és mutatja azt, hogy komolyan veszik az intézmények. Én eh, azzal is egyetértek, hogy eh, itt az Európai Parlamentnek komoly szerepe van arra, hogy eh, azokban a polgári kezdeményezésekben jelentős szerepet játszon, amelyek elérték az egymilliós küszöböt. Jó ötlet lenne a parlament részéről, hogyha kialakulna egy valami fajta határozathozatal, ha mennyiben összegyűlik a az egymillió szavazat, ez eh, nagyon komolyan megerősítené a polgárok eh, szavát, eh, és zárásként szerintünk fontos azt is figyelembe venni, hogy milyen támogatási infrastruktúrája létezik az aláírás gyűjtőknek, szervezőknek. A bizottság egy online kollaboratív platformban gondolkozik. Én úgy gondolom, hogy a parlament és az EU intézmények úgy általában nem kéne, hogy megfeledkezzenek arról, hogy a civil társadalom közvetítő szerepet játszik a polgárok és az EU intézmények között, és a civil szervezeteknek is az a feladatuk, hogy támogassák az EU intézményeket, noha néha ezt kritikusan teszik. Tehát mi vagyunk azok a közvetítők, akik a polgároknak a véleményét becsatornázzák, és az online kollaboratív platformmal kapcsolatban még egy ábra. A bizottság egy interaktív platformot képzel el, ahol többet lehet megtudni a polgári kezdeményezésekről, nem csak a szervezőknek, hogyha éppen készülnek egy ilyet indítani, hanem magáról a javaslatról is beszélgethetnek, és megtalálhatják azt a hálózatot, amely hajlandó partnerként beszállni a polgári bizottságba, a Citizens Committee-be, és informálisan kaphatnak kampány, eh, valamint eh, finanszírozási tanácsadást. Eh, ez lehetővé teszi a polgárok számára ez a platform, hogy könnyebben tudjanak benyújtani, és többen tudjanak benyújtatni ilyen kezdeményezéseket. Köszönjük! Köszönöm szépen, nagyon informatív volt. A harmadik hozzászóló James Organ, aki jogot tanít a Liverpooli Egyetemen. Köszönöm. Köszönöm, hogy meghívtak, jó itt lenni. Nem szeretném megismételni azt, amit az előbb elmondtak a, kollég, a hozzászólók, de mégis vannak nyilvánvalóan átfedések. Eleve jó, hogy az EU bevezetett egy ilyen innovatív eszközt, és köszönet az Európai Parlamentnek, hogy támogatta és igyekszik a lehetőleg eredményesebbé tenni. A jogi keretet illetően jobban ki kéne aknázni a lehetőséget, és már vannak jó elemek a javaslatban, ezen túl is van lehetőség. Jogi szempontból csatlakoznék az előttem szóló kommentárjaihoz, a célokat illetően az ICI reform jogi aspektusait, illetve egyes eseteket taglalva bírósági döntések fényében mely remélem, hogy hozzájárul a vita menetéhez. Mi a célja ennek az eszköznek? Érdemes világosá tenni, bár biztos tudják, annyiban fontos az eszköz, hogy a közvitát, annak napirendjét is meghatározza, és van egy második szerepe is az EU politikák, szakpolitikák végrehajtásában. Így íródott a szabályozás is ezzel a célral jött létre az eszköz. És ez adja a demokratikus erejét ennek az eszköznek, ezáltal több, mint egy petíció, és ez, ezzel különböztethető meg más állampolgári kezdeményezések vagy formációktól, például a 14 alapján. Ugye az eszköz megváltoztatásának kulcskérdése a hatás. És ez a kérdés, mi a célja a reformnak? Azt akarjuk, hogy az állampolgárok a vitát fokozandó és a napirend megtárgyalását fokozandó használják az eszközt, vagy az a cél, hogy az EU intézményekkel szorosan kapcsolatba lépve és beépülve a szakpolitika csinálás folyamatába az állampolgárok is szerepet vállalhassanak. Ahogy elhangzott a reform egyik célja, hogy felhasználóbarátabb legyen az eszköz, Erről többen beszéltek. Én nem fogok. Viszont amiről fogok, ugye ezek a jogi aspektusok. Egyrészt a regisztráció. Az első jogi döntési pont a folyamatban. A lehető legszélesebb körben kell regisztrálhatóvá tenni a részvőket, ahogy a Konstantini esetben kimondta a bíróság, ugyanakkor túl szigorú meghatározás ellen, ellen mondana a fő célnak, azaz a demokratikus részvételnek. A regisztrációs folyamat egyszerű kell legyen, mondja ki a bíróság. Jó, hogy támogatható részvétel. Kérdés az, hogy az Európai Bizottság intézményi mentorként kell, hogy szerepeljen az, intéz, az eszköz működés működésében, vagy egy függetlenebb szerv lássa el ezt a feladatot. Ennél talán fontosabb az a kérdés, hogy fennáll-e összeférhetetlenség a jogi és politikai indítatású regisztrációk között. Hogy a TTPCI-nál itt is a politikai preferenciákat megkérdőjelező regisztrációra lehet, hogy vonzó lehet ezt megtagadni, ezért fontos, hogy jogi kérdés legyen tisztán a regisztráció és a javaslat tartalmától függetlenül történjen. Az Európai Bizottság a címzetje a, a, az eszköznek, ezért az összeférhetetlenség biztosítására jó, ha egy független testület vizsgálja a jogosultságot, illetve a befogadhatóságot, és így valósulna meg a demokratikus képviselet csorbitatlanul. Ami pedig az utánkövetést illeti, hallottak erről az beszédekben is, ez a legfontosabb szakasz. Az ICI reformja itt lehet a legmessze menőbb és leghasznosabb, és itt lehet a változások haszna a legnagyobb. A kampány nagy lehetőség arra, hogy megtérüljön az a nagy munka, ami egy, egy ilyen kezdeményezéssel jár, és az intézmények, a szakpolitika készítés folyamatában is megjelenjen, és az intézményi hozzájárulás is megvalósuljon. Maga az eszköz, az ICI mint eszköz, sokszor az állampolgárok nem tudnak maguk kampányolni, és ha nem teszik, akkor ez az eszköz előbb-utóbb halára van ítélve. Ugyanak ezért rendkívül fontos az Európai Bizottság szerepe, és az Európai és a Bizottság kezdeményezési szerepe. Jogi szempontból akár kötelező is lehet, hogy jogi jogszabályt javasoljon a bizottság, bár az ICL csak egy felhívás erre, így módon nem lehet kötelezni ezáltal az Európai Bizottságot arra, hogy jogszabályalkosásra álljon elő. De vannak más opciók az ICI demokratikus hatásának erősítésére. Korábban hallottunk ilyenekről. A szabályozás úgy van megírva, hogy a bizottság önkéntes vállalását is lehetővé tegye, ám abból indul ki a szabályozás, hogy valamiféle jogszabály születik, valamiféle jogi válasz születik egy-egy kezdeményezésre, egy sikeres ICI e nyomán. Ez a jogalkotói feltételezés tehát. Felsorolták, milyen jogszabályalkotás vagy jog, cselekvésekre van mód. A bizottság mindig azt mondja, hogy ez, ebből az előfeltételből, ha kiindulnánk, akkor a kezdeményezés jogszabály kezdeményezés jogát kérdőleznénk meg. Ez, ez a fajta jogszabályindítási lehetőség azonban továbbra sem jelenti azt, hogy kötelezné a bizottságot, vagy kötelező volna egy ICI javaslat alapján jogszabályalkotást javasolni. Azonban, ha így értelmeznénk, mégis lehetővé tenni, hogy az állampolgárok a döntéshozatal politikai aspektusaiban is részt vehessenek, és ehhez kapcsolódóan szerepet, nagyobb szerepet kapjon a DCI javaslat. És ez erős üzenet volna az EU állampolgárok felé ez a lehetőség, és erősítené az ICI-t, mint eszközt. Vannak alternatív részvételi lehetőségek, és ahogy már említették, a parlamenttel való kapcsolat is egy nagyon fontos lehet, ilyen lehetőség, mely révén a demokratikus delegatív eszköz jogosultsága fokozható, és maga a népképviseleti testületi jellege is erősödik a parlamentnek, és általában a EU politika legitimitását erősíti ez. Másodszorban vannak más eszközei is a demokratikus részvételnek. Martin már felsorolt néhány állampolgári gyülek, kamarák, gyűlések. Ha ezeket egy ICA indítja el, akkor erősíti a reprezentatív voltát ezeknek a formáknak. És így lehet tovább bevonni a kezdeményezőket a szakpolitika folyamatába és a vita menetébe bátorítva az állampolgárokat, hogy, hogy nyomon kövessék egy-egy ilyen kezdeményezés életét. Kérdés, hogy lehet-e a szerződéseket módosító javaslatot beterjeszteni. Sok érv szól ellene, ám a jogi érvet érdemes felhozni, amellett, hogy, hogy lehet, lehessen. Nem világos, hogy igen vagy nem a válasz erre a kérdésre, hogy vízér révén lehet-e szerződést módosítani. És több kérdést kell tisztázni ezelőtt. Kérdés az, hogy vajon az Európai Bizottság hatáskörébe esik egy ilyen kezdeményezés. A TEFU, az EUMS alapvet vonatkozó cikke beszél erről, miszerint a bizottság átruházná hatáskörét ezáltal. A második kérdés, hogy egy ilyen javaslat vajon a szerződések végrehajtását szolgálná, hogy azt az EUMS vonatkozó cikke megköveteli. Ez nem egészen világos, hogy így van-e, ám az állampolgár gondolhatja úgy, hogy a szerződések egy része módosítandó azért, hogy a szerződés egy másik aspektus jobban végrehajtható legyen. Például a hármas cikk értékének erősebb fokozása érdekében. Van tehát érv arra, hogy lehessen szerződéseket módosítani ilyen kezdeményezéssel és ez növelni az eszköz demokratikus értékét. Röviden még szólnék a bírósági esetekben felmerülő aspektusokról, és persze szívesen válaszolok kérdésekre, ha lesznek ilyenek. Hat bírósági döntés volt már, egy, egy TTIP ügy például, ahol az Európai Bizottság regisztráci- megtagadta a regisztrációt, és ezek a bírósági ügyek mutatják az Európai Bizottság politikai és jogi szerepét a regisztrációban, és annak az esetleges kérdéses voltát. Hallottuk, mennyire fontos, hogy széles körben értelmezzük a jogszabályokat, és különösen a TTIP esetben nem kötelező jogszabályalkotás beleesik a hatáskörébe az ICI-nak a bíróság értelmezésében, és az, hogy egy téma külpolitikai kérdés illet nem ok arra, hogy ne regisztrálhassák. A bíróság hangsúlyozta az ICI demokratikus jellegét és fontosságát, különösen azt, hogy meg kell érvelni a regisztráció megtakadását. Ám a bíróság azt is hangsúlyozta, hogy az Európai Uniós állampolgárok demokratikus részvételének fontossága nem ruházhat át hatásköröket az intézményeken belül. Ilyen értem az Európai Bizottság döntés hozatali hatásköre nem csorbulhat. Ennyire szorítkoznék, várom a kérdéseket. Very much. Köszönöm szépen. És bár nagyon világosan fogalmaztak, én azért biztos vagyok abban, hogy sok kérdés lesz. Valesza úr először is. Ön a petíciós bizottság részéről az előadójának a kérdéskörnek. Köszönöm szépen, elnök asszony. Felmerült bennem egy kérdés. A bizottsági javaslat elég erőse ahhoz, hogy a befogadhatási feltételt elég rugalmassá tegye, vagyis min, hogy minél több kezdeményezést regisztráljanak és hogy hathatósan kövessék ezeket. Kérdés, hogy a bizottsági javaslat eleget tesz-e ennek érdekében. Van egy második kérdés is. A civil társadalom hogyan gondolkodik vajon a bizottság széleskörű szerepéről, vagyis hogy ő dönt arról, hogy befogadható-e egy kezdeményezés, illetve hogy ezt politikailag hogyan követik. nincs egy ütközés, nem problematikus-e ez, bizonyára a bizottságnak lesz ezzel kapcsolatosan mondani valója. Köszönöm. Az AFKO bizottságból Söflin úr az előadója a kérdésnek, tessék. Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy lehetőséget kaptam arra, hogy ilyen magaslatról szólhatok. A három előadónak köszönöm szépen ezeket a nagyon világos beszámolókat. Nagyon sok kérdés merülhet fel bennünk, most nem akarom az összes kérdést feltenni, nehogy másoknak ne jusson. Mégis, eh, James, amit te mondtál, az állampolgári kezdeményezés célja, beszéltél a napirend kialakításáról, de én beszélnék a mozgósításról és a tudatosságfokozásról is. Ez inkább implicit, mint explicit célja ennek az eszköznek politikai, kulturális cél, és lehet, hogy ezt elhanyagolják. Hogyha egy ember mondja a bizottságnak, hogy ezt vagy ezt kellene inkább csinálni, vagy mondjuk egy millió, az nagy különbség. A második kérdés bizonyos mértékig mind a három beszámolóban felmerült a független testület kérdése. Én azt gondolom, hogy fogós kérdés ez, de mégis kívánatos volna a demokratikus elmélet szempontjából. Tudjuk, hogy a bíróságnak függetlennek kell lennie, a római jogban is így volt, most az európai jogban is ennek következményeként. De vajon a bizottságtól nem várhatunk el valamiféle önkorlátozást? Érdemes volna ebbe az irányba is haladni. És valóban a kezdeményezés monopóliumának a problémája felmerül, és nagyon érdekes volt ilyen szempontból, és világos a fejtegetés. Van egy kis szürke terület, de szerintem elég nagy, és túl szürke. A felhívás, az invite szó sokféleképpen értelmezhető, vagyis politikai akaratot is feltételez mindez a bizottság részéről, hogy intézkedjenek. Nem csak itt a parlamentben, hanem az előző ciklusban is dolgoztam már ezen, és az a benyomásom, hogy a bizottság nem túl lelkes ezzel az eszközzel kapcsolatosan. Nem biztos, hogy annyira működőképessé akarja tenni, még ha így is beszél, hogy közelebb akarja hozni az állampolgárokhoz az Európai Uniót. Én azért itt látok kérdőjeleket és ellentmondást is. Nagyon érdekes felvetés ez, és nagyon érdekes kérdője. Én azt gondolom, hogy ezek után, a kérdések után felkérem az előadóinkat, illetve a többi kollégát is, hogy reflektáljanak ezekre a kérdésekre. Szeretném én kezdeni. Köszönöm szépen a kérdéseket. Két kérdéssel szeretnék foglalkozni. Először is a projektek befogadhatósága, illetve az, hogy a bizottság-e a megfelelő testület arra nézve, hogy az elfogadhatósági tesztet elvégezze. Ez egy jogszerűségi vizsgálat, és végső soron a bizottság dönt a politikai utókövetésről is. Nem feltétlenül jogi szempontból, de politikai szempontból lehet, hogy nem túl kívánatos ezt a két szerepkört összekötni. Beszélhetünk politikai összeférhetetlenségről, ez is egy érv, de azért azt hangsúlyoznám, hogy van igazságügyi felülvizsgálat a bíróság részéről a regisztráció szakaszában, és ezen a területen javulást tapasztaltunk, a bizottság a regisztrációs szakaszban nem avatkozik be. Tehát van egy elszámoltathatósági mechanizmus az utókövetési szakaszban. A parlamentnek is érdemes lenne ezen elmutatni. Van egy elgondolkodni. Van egy bizottsági javaslat, utána mi történik? A, nagyon sok mindenki számára itt vége a történetnek erre is szerettem volna felhívni a figyelmet. Másodszor pedig, hogyha megengedik, akkor szeretnék beszélni a célról, hogy végső soron mi a célja egy állampolgári kezdeményezésnek. Tudatosságfokozás, ez is, de csak akkor tarthatja meg az értékét ez az eszköz a szervezők és az állampolgárok számára, hogyha valóban belefektetnek ebbe, erőforrásokra van szükség, és csak akkor érdemes belefektetni, hogyha valóban politikai hatással lehet egy-egy ilyen kezdeményezés. Az Európai Parlamentet, a transnacionális vitaházát, és persze nem csak viták folynak itt, szeretném arra felhívni, hogy segítse elő azoknak az eszközöknek az elfogadását, ahol az állampolgári erőfeszítések jobban elismerésre kerülnek. Köszönöm szépen. Köszönöm a kérdéseket. Először is, ami az összeférhetetlenség kérdését illeti, Mártinnal egyetértek, hogy korábban előfordult, hogy a bíróság is szerepet kapott, abban, hogy a kimeneteleket megváltoztassák. Nagy kérdés, hogy valóban a bizottságe a jó fóruma annak, hogy eldöntsék, regisztráljanak-e egy kezdeményezést vagy sem. Mindenképpen a részleges regisztrációval kapcsolatosan nagy előrelépés történt az elején. Az állampolgári kezdeményezések sokszor visszadobták, mert volt egy-két hiányosság a javaslatban a bizottság szerint, de gondolom, úgy gondolom, hogy a részleges regisztráció nagy előrelépés, illetve hogy magyarázatot adnak, hogy bizonyos pontok miért nem elfogadhatók, és így esélyük van arra, hogy a többi pontot regisztrálják a javaslatból. Az online együttműködési platform, amin mi dolgozunk, ennek van egy herdeszke, jogi tanácsot szolgáltat. Ilyen ez nem feltétlenül formális vélemény a bizottság részéről. Az ICAS együtt működik európai jogi szakértőkkel ebben. Ez is egy olyan lépés, amiben együtt működünk a bizottsággal, hogy az állampolgári kezdeményezések szervezői valóban regisztrálni tudják javaslataikat. Ezt akár úgy is tekinthetjük, hogy ez az első lépés, hogy ne csak a bizottság ítélje meg a projekteket, hanem más harmadik felek is részt vegyenek ebben. Véleményem szerint az állampolgári kezdeményezésnek a célja lehet tudatosságfokozás is az EU szakpolitikákkal kapcsolatosan, végső soron ez az egyetlen transnacionális eszköz a kezünkben, amely ilyen sok együttműködést lehetővé tesz különböző tagállamok állampolgárai között, hogy egyetlen európai célért küzdjenek közösen. Ez nagyon erős üzenet, és tudom, hogy az állampolgári kezdeményezést sokan bírálják, de amikor mi segítünk a szervezőknek, mindig elmondom nekik egyértelműen, hogy mi az, amit elérhetnek, mi az, amit nem és sokszor azt mondják, hogy igen, tudom, de mégis végig akarjuk vinni a kezdeményezést, mert eszközként használjuk az ügy láthatóvá tételére. Vannak olyan szervezetek, állampolgárok, akik arra használják az állampolgári kezdeményezést, hogy üzenetet közvetítsenek, ez is nagyon fontos aspektus. A harmadik pedig a bizottság meghívásáról, felhívásáról. Végső soron minden a politikai akaraton múlik, de nem csak a bizottság, hanem a tagállamok akaratán is, vagy a politikusokén általánosságban. Ahogy mondtam, van itt egy nagy lehetőség az Európai Parlament számára, vagyis, hogy állást foglaljon és megmutassa a bizottságnak, hogy a választott képviselők ténylegesen tettre készek és képesek tenni valamit az ügy érdekében. Köszönöm a kérdéseket. A valóban az a bizottság politikai akarata alapvető fontosságú. A bizot, az Európai Unió természetéből adódik, hogy a bizottságnak eléggé szokatlan széles hatásköre van a kezdeményezési jog is az övé. Ez nem mondom, hogy máshol nem így létezik, de azért szokatlan. A kérdés, hogy ők valóban ezen változtatni szeretnének, vagy hogy tudják kezelni ezt a hatáskört. A TTIP eset óta a bizottsági opció megoldotta ezt a látszólagos összeférhetetlenséget a kampány szervezői számára a gyorsaság azért még problémát jelent. A TTIP esete ilyen szempontból vízválasztó volt. A, az összeférhetetlenség lehet, hogy elkerülhetetlen, hogyha ezt meg lehetne szüntetni, hát mint minden összeférhetetlenségnél ez nagyon jó lenne az eh, a mobilizáció, a kampányolás és az utókövetés, ez nagyon fontos minden állampolgári kezdeményezés esében, esetében, hogy az EU tagállamaiban eh, fel tudjuk hívni a figyelmet bizonyos kérdések fontosságára. Ami az utókövetés szakaszát illeti, van egy elvárási hiány, szakadék. A kampányolók persze mindent akarnak, a bizottságnak megvannak a saját szakpolitikai folyamatai, ezeket akarja folytatni és követni. Van tehát egy különbség a között, hogy mire számítanak a, a kezdeményezések szervezői, és hogy mit talál eh, kivitelezhetőnek a, a, a bizottság. Amikor valaki egy millió vagy két millió aláírás gyűjt, és a bizottság semmit nem tesz, eh, ilyenkor ez a, az ellentmondás még láthatóbbá válik sok elképzelésre van még szükség, hogy ezt a hiányosságot, ezt a szakadékot áthidaljuk. Meg kell erősíteni az ezt az eszközt ennek a szakadéknak a bezárásával. Köszönöm szépen, Spinelli asszony. Grazie Presidente, io vorrei ringraziare... Köszönöm, Szeretném megköszönni az összes hozzászólónak, akik előadták a véleményüket, és szeretném, szeretnék aláhúzni néhány dolgot én is, feltenni néhány kérdést. Alapvetően engem az kezdeményezés egészségi állapota aggaszt, gyakorlatilag súlyos betegségként írnám ezt le. A veszély az az, hogy valójában ebből valami fajta játékocska válik a, az Európai Bizottság kezében. Azt a benyomást akarjuk kelteni, hogy részt vehetnek a polgárok, de tényleges befolyásuk valójában nem lesz se a tagállamokra, se pedig a, az intézményekre. Ez számomra egy elég komoly veszélynek tűnik, és a kérdésem ebből kifolyólag az, hogy hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy a polgári kezdeményezés egy egy felfújt petíció legyen, egy eh, nagyobb presztízsű változata a petíciónak, hogyha ezt eh, komoly eszközé akarjuk tenni, amivel a polgárok élhetnek, akkor azt gondolom, hogy eh, tényleg konkrét, komoly intézkedésekre van szükség. És a komoly intézkedések lehetnek a következők. Először is az a kezdeményezéssel kapcsolatban visszaveszünk a bizottság kizárólagos jogköreiből, ezzel felszámoljuk a, az összeférhetetlenséget, és egy harmadik felet bízunk meg, például a befogadhatóság vagy más kérdések értékelésével, leginkább a befogadhatóság értékelésével. Az egyik javaslat az az, hogy nézzük meg, hogy mi lehet ez a harmadik fél, lehet akár az ombudsman is, de nyitott vagyok a javaslatokra, és meg kell vizsgálni azt, hogy ez a harmadik fél hogyan viszonyul a bizottság jogköreihez. Emellett lehetne a kezdeményezés hatáját is rugalmasabban, hatókörét is rugalmasabban értékelni, különös tekintettel a jogalkotási cselekmény definíciójára, amelyek lehetnek mondjuk előkészítő aktusok is, mielőtt mondjuk egy jogszabály megszületne, vagy adott esetben a szerződés megváltoztatása. A, mód, a szerződés egyes módosításai ölthetnek olyan formát, mint végrehajtási módosítások, vagy a végrehajtás modulálására vonatkozó módosítások. Orgen professzor beszélt erről, és ez megütötte a fülem. Parti del trattato per consentire questi emendamenti. Hogy a szerződés különböző részeit hogyan lehet ilyen jellegű módosítások alátámasztására felhasználni. Azt gondolom, hogy a bizottságnak indokolnia kell, hogy miért utasít el egy regisztrálást. Hogyha egy harmadik felet bízunk meg azzal, hogy a regisztrációban szerepet játszon, akkor nyilván a döntés nem a bizottságé, hanem ezé a harmadik félé lenne, ami pedig a részleges regisztrálás illeti, ami ebben a javaslatban szerepel, ezt én el tudom fogadni, de ettől a kezdeményezés még maradhat egy játékszer. Köszönöm. Nagyon nagy érdeklődéssel hallgattam önöket. De kérem, hogy figyeljenek oda az időre. terik Cabras eh, úr kap most még szót. Köszönöm, elnök eh, asszony, röviden fogok fogalmazni, mert eh, egy csomó dolgot már elmondtak, amit én is el akartam, és ráadásul én is már sokszor mondogattam mindezt. Ugyanakkor van köztük olyan fontos, amit nagyon szívesen ismételgetek. A bizottság javaslatai között vannak nagyon érdekes részek, nagyon érdekes dolgok, négy olyan pont van, ami a zöldek szerint fontos. Nos, a hatókör. A bizottság eléggé leszűkítő megfogalmazást használ. Mi szeretnénk minden olyan eh, polgári kezdeményezést eh, idevenni, amelyek a bizottság hatáskörébe tartozó dologgal foglalkoznak, eh, és amelyeknek célja egy új jogszabály létrehozása, vagy változtatása, vagy eltörlése egy már létező jogalkotási anyagnak. A másik dolog szintén volt szó erről már, legyen egy független testület, amely a regisztráció jogi ellenőrzéseit végzi. Ez a bizottság javaslatában nem szerepel. És ami a follow-upot illeti, itt mi szeretnénk tisztázni azt, hogy egy jogalkotási javaslatra számítunk a bizottságtól, és eh, hogy erősítsük meg azt az előírást, hogy amennyiben visszautasítja a bizottság azt, hogy lépjen, akkor alaposan magyarázza meg, indokolja meg, hogy miért teszi ezt. Ami pedig a parlament reakcióit illeti, a frakciónk azt javasolja, hogy minimum egy plenáris vita legyen egy sikeres aláírásgyűjtés után, illetve legyen egy ajánlás a bizottság számára, hogy szükséges-e egy jogszabályra javaslatot tenni, vagy adott esetben egy saját kezdeményezésű jelentést készítsen a parlament, hogyha a bizottság nem lép semmit. Köszönjük Terik Brasz úrnak. Most ezekre a kérdésekre gyors választ szeretnénk, de Grót úrtól elsősorban. I think they were... Szerintem ezek inkább nyilatkozatok, mint kérdések. Röviden reflektálnék arra, amit Spinelli asszony mondott. Nem akarjuk, hogy ez az eszköz egy petícióvá váljon. Nagy kérdés, hogy magasabb profilt fenntartani neki. Csak hogyha van igazi, hihet, hihető nyomon követése az ICI-oknak, akkor tudjuk fenntartani ezt a magasabb profilt. Jelenleg csak informális, zárt ajtók mögötti megbeszélés van a bizottságban, a parlamenti ülés lehet, vagy egy írásos kommunikáció a válasz. Az embereket lelkesíteni, hogyha több eszközünk lenne a dolog előviteléhez, mert ami most van, az nem elég. Említettem egy másik közmeghallgatás ügyét, meg az Európai Parlamenti ti szavazást, ami kulcsfontosságú volt a láthatóbbá tételben. Általában úgy gondoljuk, hogy a parlament célja az is, hogy az ICI szervezőkkel tovább vigye a párbeszédet struktúrált keretek között, és azt is hangsúlyoznám, hogy igen, az Európai Parlamentnek már most is van hatásköre közmeghallgatások megszervezésére, meg indítványok indítására, aminek nincs egy standardizált formája. Európai Parlamenti képviselők akaratán múlik-e, lehetne ugyanakkor egy normalizált eljárást befezetni, amikor szavazásra kéne vinni egy-egy ECI témáját. A egyes kérdéseket illeti összefoglaló jelleggel reagálnék rájuk. Egyetlen félelmem azzal kapcsolatban, hogy jogi a harmadik kéz felkezébe adnánk a jogosultság kérdését, az az, hogyha az Európai Bizottság regisztrálja az ICI-okat, és mégsem lép, követi konkrét lépésekkel ezeket, akkor úgyse lehet belőle semmit. Tehát, hogy harmadik fél teszi ez, ezt, regisztrál, akkor szinte lehetetlen a bizottságot rávenni, hogy végigvigye az ügyet. most legalább átlátják úgy, ahogy, de hogyha harmadik fél vinni a befogadhatósági döntést, az még bonyolultabbá tenni a rendszer. Az online kollaboratív platformokon legalább a harmadik fél legalább tanácsot adhat, és az Európai Bizottsággal kapcsolatban lépve elősegítheti a regisztrációt. Ez egy pilot projekt, jelen pillanatban meglátjuk, hogy hogy alakul. Általánosabban véve, meglepve hallottam, hogy ilyen sok képviselő azt mondta ma, hogy az ICI nem működik. Egyfajta játékszer még most is. Mi a civil társadalmi szervezetek részéről teljesen értünk ebben önökkel, és erős javaslatom az volna, ne várjuk, hogy az Európai Bizottság mutassa majd be, hogy van hatása az iszl hanem önök vegyék kézbe a dolgot. A parlament legyen a, az illovasa annak, hogy bemutatják önök nyitvának a részvételi demokrácia előtt az EU-ban. Az állampolgárok Önöket választották meg, nem a bizottság tagjait. Önök képviselik az állampolgárokat. Ezért örömmel hallom, hogy önök úgy látják az ICI egy játékszer, csak ezért jöttem most az önök pillanata, hogy bemutassák a bizottságnak, hogy komolyan veszik az állampolgárok hangját. Úgyhogy igen, jó lenne, hogy támogatnám, hogy a plenárison szavazásra vinnék, és mutassák meg az Európai Bizottságnak az eredményét. Egy millió aláírásos ilyen ellen lehet ugyan szavazni, de hogyha tényleg úgy gondolják, hogy játékszer, csak most mutassák meg, hogyan lehet igazi eszközi alakítani. Hát ezt, hogy hogyan vigyem tovább, szinte lehetetlen ezt tovább fokozni retorikailag. Ami a független testületbevonását illeti, ha az EU továbbra is úgy fejlődik, úgy fejleszi a demokráciát, hogy új eszközöket dolgoz ki, mint a 11. cikk alapján tette korábban akkor előbb-utóbb kezelni kell a független testület kérdését. Az ICR e csak egy példája ennek ez szükségességének. 20-30 évben nyilván lesznek további eszközök, amelyek szintén igényt tartanak független testületre, amely kézbe tartja a demokratikus folyamatokat. Jó, hogy Spinelli asszony beszélt a szerződés módosítások lehetőségéről. Ezek előkészületi cselekvések, az Európai Bizottságére kerül, akkor nem feltétlenül kell a tanács elé menjen semmi, és még oda is megy a tanács, félre söpörheti -e, nyugodtan. Tehát jó része, igen, a parlament kezében van, hogy erőteljesebbé tegyé a nyugban követést meg a hatását ennek az eszköznek. Köszönöm szépen, jó hang, jó örülök neki, hogy ilyen bizalommal fordul a képviselőkhöz és hatáskörékhez. Most pedig bemutatom Danuta Hübnert önöknek, aki az Alkotmányügyi Bizottság elnökeként vendégünk, vagy van itt, át is adom neki a szimbolikus elnöki kalapács jogán a hatáskört. Annyira fegyelmezett a közönség, hogy egyáltalán nem lesz szükség a kalapácsra. Szeretnék üdvözlölni mindenkit, és most tovább is léphetünk a második panelbeszélgetésre. Ennek a témája a jelenlegi tapasztalat az európai polgári kezdeménye, állampolgári kezdeményezéssel kapcsolatosan. A gyakorlati szakemberek, így nevezzük Brüsszelben, azokat, akik valószínűleg ebben a kategóriában vannak a vendégeink is, akik a megvalósításon dolgoznak. Nem csak az európai tapasztalatról, hanem a nemzeti szintű tapasztalatból is tanulnunk kell, és nem csak a kudarcot vallott példákból, hanem abból is, ami működik. Remélem ezért, hogy a második panel nagyon sok újdonsággal szolgál számunkra is, a döntéshozók számára. Szeretném elmondani, és ezt hallottuk is, George, egy kicsit a te nevedben is beszélek. Ebben a ciklusban nagyon gondosan nyomon követjük, hogy mi történik az állampolgári kezdeményezéssel. Vizsgáljuk, hogy hogyan tudjuk az állampolgárokat bevonni Európa formálásába, az európai intézményekkel való kapcsolattartásba, az ő formálásukba, és szeretnénk a vonatkozó rendeletet átalakítani. Az első állásfoglalás 2015-ben volt, George is dolgozott ezen, és Franz timmermans azóta szinte minden ülésünk az állampolgári kezdeményezésről szólt, és szeretnénk azokat az elképzeléseket megosztani a bizottságtól, amelyeket önöktől kapunk, illetve a saját tapasztalatunkból. Nem csak a vitákkal kapcsolatos tapasztalatunkban gondolkodom most, és a szakértők tapasztalatáról, hanem nagyon fontos ítélkezési gyakorlat is van a kezünkben, ami meghatározza és pontosítja a bizottság feladatait a regisztrációs kérésekkel kapcsolatosan, és pontosítást tesz lehetővé azzal kapcsolatosan, hogy mely kezdeményezéseket lehet regisztrálni, és hogy a döntéshez mire van szükség. Szeretném tájékoztatni még önöket, hogy van már egy jelentéstervezetünk. Tudom, hogy ő erről beszélni fog majd valamikor ma. Jövő héten, jövő hétfőn az AFKO bizottságban ez a jelentéstervezet vitára kerül. Egyre közelebb kerülünk a plenáris szavazáshoz. Reméljük, hogy a bizottsági javaslat, amit majd mi is módosítunk, így jobb javaslat lesz. Szeretném eh, szólásra kérni Lettországból Imans et majd a Right to Water-től Ilyen Kondrian, és Tárnoki Balázs a Rákóczi Szövetségtől Magyarországról Imánsz. Tudom, hogy illetve abból indulok ki, hogy ugyanazok a szabályok, mint az előző panelbeszélgetésben. Üdvözlök mindenkit, nagyon örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm a meghívást. Nagyon kellemes élmény, hogy itt lehetünk, és hogy megoszthatjuk a tapasztalatainkat önökkel. Amit elértünk nemzeti szinten, remélhetőleg átemelhető nagyobb léptékű projektekbe is. Az a feladatom ma, hogy röviden mondjam, kik vagyunk, milyen munkát végzünk és hogyan, illetve hogy bizonyos következtetéseket fogalmazzak meg azzal kapcsolatosan, mindez hogy működhetne EU szinten. A mi platformunk egy állampolgári jogszabályalkotási platform, majdnem 7 éves már, tehát a jogszabályalkotási kedvezményezésekkel kapcsolatos platform ez. 16 évtől kezdődően adhatnak be ötleteket az emberek, nem kell jogásznak lenni ahhoz, hogy az ember írni tudjon. Mi politikailag áttekintjük a beküldött javaslatokat, nem mérjük a szövegeket, de kommentáljuk őket és megpróbáljuk támogatni. Ez jó módja annak, hogy az állampolgárok ugye már nem sokára 7 éve Lettországban hatást gyakorolhatnak a jogszabályalkotásra. Ez egy napi kapcsolattartási mechanizmus az állampolgárok számára. A mindennapi állam polgárok számára szól, ez nem csak az aktivisták számára, akik így vagy úgy megtalálják a módját, hogy hallatják szavukat. Az aktivisták azért aktivisták, mert át tudják verekedni magukat a legnagyobb bürokratikus dzsungelen is. Az átlagembernek nincs erre ideje, nincs elég motivációja, belefáradt a politikába. Mi őket is szeretnénk bevonni, Szeretnénk, hogyha minél többen vennének részt ebben a projektben, és eddig működik is. Ami a, siker, a sikert és az eredményeket életi. Az állampolgári kezdeményezések 50%-a esetében a parlamentben szavazásra került, és pozitív vagy részben pozitív eredménnyel. A sikerre törekszünk természetesen, még a részleges győzelem és győzelem a mi szemünkben. Ami 17-18 törvénymódosítást is jelent. A parlamenti döntéshozatalban ez nem olyan óriási szám, de globálisan ez mégiscsak fontos, az állampolgárok 70%-a legalább egyszer bejelentkezett a platformra. Nem minden látogató szavaz ténylegesen, 220 ezer ember szavazott már, ez a választópolgárok 50 15 százaléka. Ha jól tudjuk, ez a világon a legmagasabb szám. És az is szokatlan, hogy pénzügyileg önfenntartóak vagyunk, eddig 28 ezer adományt gyűjtöttünk, ezek kis doma- donációk, pártoknak több ezer eurót adnak az emberek, nálunk kettő euró, vagy mondjuk fél euró az adomány, de hát nem is ugyanaz a célunk, mint a pártoknak. Mhm. Nagyon örülünk, hogy több ezer támogatónk van, akik pénzügyileg is támogatnak, ami azt jelenti, hogy tudjuk működtetni a platformot, és egyre erősebbek leszünk, és egyre nagyobb hatásról és eredményekről tudunk beszámolni. Két 120 ezer ember szavazott legalább egyszer, 9 1500 szavazat. Overall the mechanism is that people write the ideas, they send them to us, we do the quality control. Minőségellenőrzést is folytatunk. A szavazás kezdetekor tízezer aláírásra van szükség, a parlamentnek pedig ezt felül kell vizsgálnia, és szavaznia kell az ilyen kezdeményezésekről. A parlament együttműködő, többször kezdeményező szerepet is felvállalt, ha mondjuk csak két-három ezer szavazatunk van. Ha valaki a parlamentben úgy gondolja, hogy politikailag fontos kérdés ez, akkor felkarolják. Tízezer aláírás általában a petíciók vagy kezdeményezések esetében már nagyon magas szám, ez fél százaléka az, a, a, népességnek, de ha ezt elérjük, akkor ezt már eléggé fájdalmas figyelmen kívül hagyni, azért ez előfordul. Mindig szomorúak vagyunk, ha egy kezdeményezést elutasítanak, de globálisan mi vagyunk mégis a legjobbak, azért ez nem olyan rossz. Ami az össze, összehasonlításokat illeti más állampolgári kezdeményezési platformokkal, miért nem teszi azt eh, letország mint eh, a hasonló, miért tudja azt elérni, amit más platforma 99%-kal nem tudott elő, elérni. Itt nem eh, jogszabályalkotási szövegekről van szó, hanem jogi ötletekről, ezért többen vehetnek ebben részt. A politikusoknak nagyon nehéz figyelmen kívül, kívül hagyni ezeket a kezdeményezéseket. Például, ami a digitális bankokkal kapcsolatosan történik, előfordul, hogy megkérdőjelezik a, az aláírásokat, de azért ez nem jellemző. Vannak olyan esetek, azt hiszem elmondhatom ezt is, Finnország, ahol az ellenzék gyakorlatilag átvette az állampolgári kezdeményezés platformot, ővé ki a legtöbb kezdeményezés, ami azt jelenti, hogy nem annyira állampolgári már ez. Nálunk is vannak próbálkozások politikai pártoktól, de vissza tudjuk őket szorítani sikeresen. média vezérelt platform vagyunk, vagyis segítünk a szerzőknek, hogy az üzeneteket elhelyezzék a médián, vagyis nem kell versenyeznünk a marketing térért a médiával, mégis tudunk az üzenetek formálásában szerepet kapni, hogy ezek érdekesek legyenek, és mögéjük álljanak a politikusok. Megpróbálunk PR eszközöket tenni az állampolgárok kezébe, amit általában a politikai pártok pénzét kapnak meg, hát az állampolgárok ingyen. Pontosan azért nehéz más országokba átültetni ezt a know-how-t, mert hagyományosan a civil szervezetekben dolgozók nem igazán jók a narratíva alapú marketingban, de a PR szakértők meg nagyon drágák. Látom, hogy szalad az idő. Beszéljünk arról, hogy az állampolgári kezdeményezést hogyan lehet direkt a közvetlen demokrácia működő eszközévé tenni. A platform átlagos felhasználója három percig használja a platformot, vannak nagyon aktív felhasználóink, de az átlag állampolgár ról sem szabad megfeledkezni. Három perc, és ebben a három percben értelmes dolgot kell nyújtani, érthető szöveget, erős, de könnyen elvégezhető beléptetést, hogyha túl bürokratizáljuk a közvetlen demokráciát, nem fog működni. a, az ötleteink 30%-át közé gyakran azzal vádolnak minket, hogy a Kreml ügynökei vagyunk, még Kína ügynöke nem voltunk, de már sok minden voltunk, autoritáriánusok és populisták, de azért szűrjük az üzeneteket. Hogyha az Európai Tanács a legnagyobb hatalommal bíró jogszabályalkotó szerv, akkor hozzá kellene intézni a kezdeményezéseket. A második dolog az állampolgári kezdeményezés nemzeti szintről kell felépíteni. Nincsen egységes információs tér az Európai Unióban. Nagyon kevés ember van, aki napi szinten kommunikál ebben a térben. Van lengyel, spanyol, lett információs tér, és nagyon kevés az átfedés közöttük vagyis nemzeti jelenlétre van szükség először, és ezen felül 5%-os EU hozzájárulás lehet, ez jó, de arra nem számíthatunk, hogy az állampolgárok nemzeti jelenlét nélkül részt vesznek széles körben az ilyen kezdeményezésekben. Először a nemzeti szinten lehet felkelteni az érdeklődést. Tehát a hatókör, Európa hatáskörei nemzeti intézmények, ezekről beszéltem. Meggyőződésünk, hogy tíz országban a működő nemzeti platform elég volna ahhoz, tehát hogyha tíz országban működne a nemzeti platform, akkor ebből már lenne egy európai szintű rendszer. Hogy miért 5 millió számot említünk, 10 ezer Lettországban a küszöb, fél százalék, EU-ba, az EU-ban ez volna az 5 milliós határérték. Ha például az Európai Unió új nagyívű elképzelést közölne az új katonai főhadiszállásokkal kapcsolatosan, de volna mögötte 200 ezer aláírás, akkor ez már jelentős volna. Kérdésem, hogy ez a pi- piac működik-e az EU-ban, és a jogszabályokatási testületek tiszteletben tartják-e a javaslatok melletti szavazatokat, hogyha igen a válasz mindkét esetben, akkor bizonyítható, hogy nem kell 5 vagy 50 év ahhoz, hogy a bürokratikus eljárásokon átverekedjük magunkat. Lettország tapasztalata nem csak elmélet vagy terv, hanem a gyakorlat is bizonyítja, hogy működik, és még vannak normatív komponensek, de legfontosabb a politikai akarat, a bizalomépítés és az állampolgári részvétel ösztönzése. Köszönöm. Köszönöm. Következik Jan Filan Gudrian. Öné a szó. Yes, thank you. Uh, uh, good afternoon. Köszönöm. Jó napot kívánok. Köszönöm a meghívást. Nem először járok itt az Európai Parlamentben én vagyok az alelnöke az első sikeres európai polgári kezdeményezésnek, illetve a Public Service Unions eh, főtitkára is vagyok, főtitkár helyettese is vagyok, eh, amely egy kezdeményezője ennek a szervez, ennek a eh, kezdeményezésnek. Én köszönöm a parlamentnek és a demokrácia mellett kampányolóknak azt, hogy elindulhattak a dolgok, mi voltunk az úttörői ennek az egész kezdeményezésnek, és nagyon büszke vagyok arra, amit elértünk, és remélem, hogy sokan aláírták a polgári kezdeményezésünket. Az a polgári kezdeményezés a közelmúltban újra napirendre került az ivóvíz irányelvvel, amely amelyről képeket önök is láthattak, Timmermans úr és a többiek bejelentették büszkén, hogy öt év után az Európai Bizottság reagál a polgári kezdeményezésre, erre még visszatérek. Kis történelmi háttér, a Right to Water, az ivóvízhez való jog polgári kezdeményezésről. Komoly nemzeti előzményei vannak ennek, aztán ezeket kombináltuk európai szinten, a víz, illetve a víz köztulajdonban való tartása szintén eh, egy közjóról van szó, nem pedig egy árucikről, ez volt az alaptételünk, és a fő követelés az volt, hogy az Európai Bizottság tegyen javaslatot olyan jogszabályra, amely emberi jogként ismeri el az ivóvízhez való hozzáférést, csak úgy, ahogy az ENSZ is, és hogy az általános közszolgáltatások része a vízhez való hozzájutás. Az ivóvíz irányelv, ahogy azt olvastuk, részben megfelel ennek az igyekezetnek, ennek a kérésnek, de nem teljesen. Azt kértük az Európai Bizottságtól és a tagállamoktól, hogy minden polgárnak tegyék lehetővé a csatornázást és az ivóvizet, az ivóvíz irányelv az eh, erre részben válaszol, de a csatornázásra nem válaszol. Eh, emellett eh, azt is kértük, hogy a belső piaci szabályok ne legyenek érvényesek a vízszolgáltatásra, a vízszolgáltatást ne liberalizálják, illetve ha van egy siker, bár ez kevésbé látható, akkor az az, hogy a vízis vízszolgáltatás az nem tartozik bele a belső piaci szabályok körébe, ami egy siker mindenképpen, illetve azt akartuk még elérni, hogy az Európai Unió az egyetemes hozzáférést globálisan is mozdítsa elő, különösen a fejlesztési támogatások révén. Tehát ott volt egy kis előrelépés, de nem elég. Sikeres volt a az akció. Néhány dolgot tényleg el is értünk, jó néhány dolgot el is értünk. 1,9 millió aláírás gyűjtöttünk össze majdnem. Itt a házban is emlékezhetnek rá, hogy Barnier biztos a közbeszerzések alól kizárta ezeket a jellegű, az ilyen jellegű koncesziókat 2013-ban egy mellékes megjegyzés, kampányt szervezők tudják, hogy azok, akik nem tudnak elérni valamit, azoknak újra kell próbálkozniuk. Az Európai Bizottság most úgy tűnik, hogy a koncesziókat újra vissza akarja csempészni az irányelvekbe. Eh, egy másik eh, kérdés volt a kereskedelmi megállapodások, hogy a kereskedelmi megállapodásokban ne kerüljön be a vízszolgáltatások liberalizálása, eh, és szintén siker volt a kezdeményezés nemzeti szinten. Egy sor országban, Szlovéniában például az ivóvízhez és csatornázáshoz való jogot az alkotmányba vették, illetve tudok arról, hogy Írországban van egy nagy ivóvízkampány, a polgárok mögé álltak, inspirálta őket, a mi kezdeményezésünk, csak úgy, mint más országokban is, Németországban elsősorban, de más országokban is, Görögországot is megemlítem, ahol a polgárok és a munkavállalók felvették a harcot a visszolgáltatásokra, privatizálására irányuló kísérletekkel szemben. Ezt mind sikernek tartjuk természetesen. Két problémával szembesültünk. Volt több probléma is, de kettőt emelek ki, amelyek különösen fontosak, és az önök napi rendjén is szerepel vagy szerepelnie kellene. Az első az aláírásgyűjtés. Az aláírásgyűjtéssel kapcsolatban a rendelet javaslat a bizottságtól komoly előrelépés, de továbbra is vannak eltérések tagállamonként abban, hogy milyen adatokat kell tenni Hollandiában, Belgiumban vagy máshol miért elég az, hogy valaki a nevet, címet írja fel, Más országokban viszont egyéb adatokat, azonosító adatokat is, e, útlevélszámot, vagy valami mást kell megadni, ez bizarr eltérés, és nyilvánvalóan vannak hátrányai, amikor több országban gyűjtünk aláírást. Ez többször is említették a polgárok. E, lehet azt mondani, hogy bizalomhiány persze, de mindenképpen felmerül, és nálunk is felvetették ezt. Egyes országokban, például Németországban, ahol ezt az a kezdeményezést több mint agymillióan írták alá, a közhatóságoknak semmilyen gondjuk nem volt azzal, hogy ellenőrizzék és monitorozzák az aláírásokat. Ez megint egy olyan kérdés, amivel a parlamentnek komolyan foglalkoznia kell, illetve átgondolnia az Európai Bizottság javaslatát. Kapcsolódik a második ponthoz, a politikai hatás kérdéséhez. Mi mondtuk, és mások is, hogy eh, minél inkább eh, kényszerítjük a polgárokat arra, hogy eh, több adatot adjanak meg, annál inkább kötelező érvényűnek kell lenni ennek a dolognak. Ugye itt most még egy olyan kezdeményezésről van szó, amely leginkább a politikai napirendet határozza meg, vagy arra törekszik. E, mondom ezt úgy, hogy e, a polgári kezdeményezések egy része még csak erre se volt képes. A politikai hatás megszervezése tehát az megint egy olyan kérdés, amin, amin még dolgozni kell. Korábbi hozzászólásokban, vitákban volt szó arról, hogy az Európai Bizottságban mennyi politikai akarat van. Én egy Európai Szakszervezeti Szövetséget is képviselek, ez a másik munkaterületem, ha úgy tetszik, és ott szintén szembesültem az Európai Bizottság vonakodásával, amikor szociális partnerként tárgyaltunk velük, és az egyik dolog, amit észrevettünk az az, hogy nem vehetjük biztosra azt, hogy az Európai Bizottság nem akar túlterjeszkedni a hatáskörein, kiterjeszteni a hatást. Minél inkább korlátozzuk ezt, ezt a diszkrecionális jogkört az Európai Bizottságnál, annál jobban járunk mindannyian. Az Európai Bizottság politikai akarata, ahogy az látható, ez megint olyan dolog, amit nem vehetünk biztosra. Az Európai Bizottság nem egy baráti fél, hogyha egy kezdeményezés nem felel meg az ő elképzeléseiknek, akkor azt nem fogják hagyni megvalósulni, és mi a magunk nejénál is azt látjuk, hogy öt év után csak részleges a megvalósulás. E, tehát ezt megint figyelembe kell venni, és ezt mi magunk alábecsültük, ezt a problémát, amikor a polgári kezdeményezést e, megcsináltuk. Nem elég leadni az aláírásokat, utána is folytatni kell. E, Martin említette, szerencsések voltunk abban, hogy a mi kezdeményezésünket felkarolta a parlament, és el is mondta, hogy mit gondol erről a kezdeményezésről, amit mi nagyon méltányolunk. Ezek olyan dolgok, amiket meg kell tehát gondolni, vagy át kell gondolni a rendelet szempontjából. Hogyan lehet az, hogy az Európai Parlament és a nagy frakciók, valamint egy nagyszámú aláíró egyetért abban, hogy mit kell tenni, és aztán az Európai Bizottság mégsem tesz semmit. Hogyan lehetséges ez? Hogy lehet ezt megengedni? Ez megint egy bizalmi kérdés, és mi magunk is szembesültünk ezzel. Mi továbbra is dolgozunk, együttműködünk, bizottsági emberekkel van egy struktúra erre, a szakszervezetek erre képesek, megvannak a struktúrák, és legalábbis egy részleges választ kaptunk eh, a mi erőfeszítéseinkre összefoglalva. Nagyon örülünk és hálásak vagyunk annak, hogy az Európai Parlament támogatja továbbra is ezt az erőfeszítést, ahogy egy korábbi hozzászóló mondta. Mi azt szeretnénk, hogy a parlament vizsgálja meg, hogy hogyan lehet az ivóvíz irányelvnél érvényre juttatni a kezdeményezés főbb követeléseit. Erről majd még beszélünk, úgyis egymás között. Az másik kérdés az aláírás gyűjtés, illetve a politikai akarat. Tehát azt kell megvizsgálni, hogy hogyan valósulhat meg jobban, hogyha egybeesik a parlament akarata, illetve az aláírók akarata, hogyan lehet a bizottságnál elérni, hogy ténylegesen tegyenek valamire javaslatot. Köszönöm. Uh, thank you, Mr. Köszönöm szépen, Adrián úr. Következő hozzászóló. Tárnok úr. Tárnok Balázs. Magyar, a Magyar Rákóczi Szövetségtől jött. Angolul mondom, mert... Um. Ő a koordinátora annak a kisebbségi széfpeknek, amely jelenleg folyik, ennek a tart emlékeznek, Luxemburgban a bírósági döntést támadták meg mi szerint a bizottság nem fogadta be a kezdeményezéseket, most a bíróság tárgyalta, és áprilisban aztán, 2017 áprilisában újra regisztráltak tárnok úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előadásomban szeretnék két fő területre koncentrálni. Először a magyarországi kampányra, amit a Rákóczi Szövetség szervezett. A második részben szeretnék visszatérni a bizottság javaslatára, különös tekintettel a, a tapasztalatainkra, friss tapasztalatainkra. Én jogi tanácsadó vagyok a Rákóczi Szövetségnél. Ez egy civil szervezet, egy olyan NGO, amely 1900 89 óta a magyar, határon kívüli magyar közösségek érdekében működik, igyekezve a Magyarországon kívüli közösségeket és Magyarországon belüli közösségeket összekapcsolni eszközeinkkel. Jelentős tagságunk van, több mint 24 ezer tagot számlálunk, és körülbelül 500 egyéb szervezet tartozik hozzánk. Tavaly novemberben az összes magyar parlamentben levő politikai párt támogatta a kezdeményezésünket, annak céljával egyetértve, és felkérték a Rákóczi Szövetséget, mint egy független NGO-t, hogy koordinálja a kampány Magyarországon. Igyekeztünk kapcsolatban lépni a lehető legtöbb emberrel, az összes magyar önkormányzatot felkértük, hogy csatlakozzanak kezdeményezéshez, valamint az egyházakat, csak úgy, mint új aspektusa a kampánynak az, hogy a magyar postahivatalokat is sikerül bevonni. Február óta minden postahivatalnál elérhető ez a kezdeményezés, és beküldhetik a kitöltött ö, nyomtatványokat az állampolgárok a postahivatalból. Jelen pillanatban, ami az oldalásokat illeti, majdnem százezer gyűlt össze online, és legalább ennyi papír alapú. Azt is hozzá kell tegyem, hogy Magyarországon ez a kisebbségi védelmi szépek kezdeményezés nagyon sajátságos jellegű, egyrészt azért, mert nagyon nagy számú magyar él szomszédos országok polgárjaiként, nem 2,2 millió emberről beszélünk, és Magyarországon is 30 őshonos kisebbség él. Magyarországon tehát egy komoly közérdeklődésre számot tartó téma ez. Ezért igyekeztük az embereket mozgostani emellett bár nagyon sok nehézségbe ütköztünk a kampány során, az alerős gyűjtést szervezve médiakampányok és évkampányok útján december óta folytatjuk. És azt látjuk, hogy az emberek általában nem is tudnak az állampolgárok kezdeményezés létéről. Nagyon nehéz elmagyarázni nekik, hogy miről is van szó. Magyarországon jelenleg nincs ö, állampolgári kezdeményezés. Korábban volt ilyen eszköz, jelenleg amiben nincs a jogrendszerünkben ilyen. Úgyhogy az emberek nehezen látják be, értelmezik, hogy mit is jelent ez a jogi eszköz. És általában az emberek túl bonyolultnak találják az, az gyűjtési ívet. Nehezen értelmezik, nem értek, hogy egy-egy ívet, mert csak három ember írhat alá. Úgyhogy nehezen alkalmazható ez a sablon, és a legtöbb állampolgár nem találja ezt, e, e, ezeket a formátumokat, ezeket a sablonformátumokat felhasználó barátnak. Azt az emberek nem igen szívesen írják be a, a, az igazolvány számukat egy-egy ilyen ívre az emberek tartanak tőle. Persze nem tudom, miképpen lehetne eh, más módon igazolni a személyazonosságot, meg a cím, a lakcímet, mert visszaélésre adna lehetőséget, ha nem írnák be. Mégis az emberek nem szívesen írják be a személyi számukat, vagy személyi számukat. A javaslat egyes részeitben azt látjuk, hogy jó úton jár az Európai Bizottság, ám vannak olyan pontok, amelyeket módosítani kellene. És újra kéne gondolni. A részleges regisztráció a jogi gyakorlatba befogadható lehetne. Jól tudjuk, hogy a, ez egy kisebbségi safe pack ügy, ez volt az első részlegesen bejegyzett kezdeményezés, egy nagy előrelépés a kodifikáció gyakorlatában is. Ez az első eset. Ugyanakkor van néhány javaslatunk nekünk is a módosításra, a begyűjtési időszak például. A bizottság három hónapot javasol az előkészítő időszak időtartamára, miközben az AFKO jelentése 12 hónapot irányozna elő. Szerintem valahol a kettő között lenne a jó megoldás, mert ahogy a mi kezdeményezésünk is mutatja, esete is mutatja, az aláres gyűjtés hivatalosan áprilisban indult, ám a tényleges kampány a gyakorlatban való adatgyűjtés csak szeptember-októberben indult. If, milyen formán ugye a, a, kell valamiféle politikai struktúra. A civil szeretek általában nem bírnak ilyennel, ilyen struktúrákkal, így jól elő kell készítsék az adarásgyűjtést. És a hat hónapos előkészületi időszak jobb lenne, mint a most előreányzott. Az információ, hogy közlés is egy fontos pont. Itt azt javasolnánk, hogy vegyék figyelembe az Szafkó jelentésben foglaltakat. Felállhatna egy független testület javaslattételre, de más opciók is elképzelhetők, mint a one-stop-shop megoldás, jobban tájékoztatva segítve az állampolgárokat a érdekében. Én kiemelnék a javaslatból egy elemet, egy pontot, amely talán félreértés a szövegben, ám mindenképpen remélem, hogy nem a jogalkotói szándék nem az mögötte, ami sejthető. Hát a 12. cikkben azt mondja a második pont, hogy a szervezők csoportja a támogatási nyilatkozatokat be kell nyújtsák a hatóságoknak, de csak akkor, hogyha a harmadik cikkben szerepelő aláírás szám összegyűlt. Szerintem ez hatalmas hiba volna, hogyha fenntartanánk ezt a megfogalmazást, mert ez azt jelenti, hogy gyakorlatban, hogy egy országban nem sikerül elérni a, a, a küszöbértéket az alárásokkal, akkor nem számolnák bele ezeket az alárásokat az egy millióba. Tehát ez a megfogalmazás így nem világos szerintünk, újra kéne fogalmazni. Ami a tényleges politikai hatást illeti, meg a nyomán, nyomon követési időszak javítását. Teljesen értettünk az előttünk szólókkal a kampányilatkozatot illetően az igazi politikai hatást javítani kellene, szerintünk is. Hangsúlyoznám, hangsúlyoznék egy, egy olyan gondolatot, mi szerint a szabályozás jelenlegi meg szövegében szerint az Európai Bizottság kell jogi és politikai konklúziókat meghatározzon, amikor eldönti, hogy indít vagy nem indít javaslat, jogalkotási javaslatot. De egy jogi szempontból vizsgálva, ugye a javaslat rendben volna, ám más megoldásokra is szükség volna, hiszen ha csak, politi- ha csak politikai ellenvetések állnának fenn, évasattal szemben, akkor ez oda vezethetne, amiről Organ úr is beszélt, és az AFKO jelentésre mutatnék megint rá, amely ezt a feltételezést vezeti be, mint egyfajta megoldást, és az Európai Parlament állásfoglalása is hasznos eszköz lehet a nyomonkövetési időszak jobb megszervezéséhez. És hogy már említettem korábban is, továbbra sem látjuk, hogy miért csak három adárás lehet feltenni egy ívre Az új vasatban is fennmaradt ez a megkötés. Szerintünk ez bonyolítja az eszköz alkalmazását. A nem felhasználó barát megoldás az. Köszönöm, nem lehet megmagyarázni, miért egy-egy évre miért csak három adás mehet. Ezen is kéne módosítani szerintem tehát. Köszönöm, hogy meghallgattak. Thank you, Mr. Tarnok. Uh, the debate is now open. Megnyitom a vitát. Valensza úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Három kérdésem volna először is. A bizottsági javaslat megfelelően megoldja a korábbi bizonytalanságot, ami a szervezők kitettségét illeti adatvédelmi kérdés is nagyon fontos, látunk-e itt javulást. Azt is szeretném tudni, hogy van-e tudatosság az állampolgárok körében ezzel az eszközzel kapcsolatosan, vagyis hogy így lehet részt venni az EU döntést, döntéshozatalban, összevetve a nemzeti szintű részvételi eszközökben. Végül is pedig amikor az online kezdeményezési platformról beszél a bizottság, vajon ez a szervezők igényére minden szakaszban választ ad-e? Köszönöm. Mint az AFKO koordinátora szeretnék most szólni, illetve előadója, nem mint a levezető elnök. Bredek úr nagyon örülök mindennek, amit ön mondott. Az előző folyamat kapcsolatosan szerettem volna elmondani, hogy a lett, orsz- lett elnökség nagyon segítőkész volt. Beszélt a finanszírozásról, az, hogy akár 50 cent is számít. Hol van az átláthatóság? Hogyha valaki támogatja önöket mondjuk egy nagyobb összeggel, mennyire kell átláthatónak lenni. Most nem akarok belemenni az Oroszországgal kapcsolatos hamis hírek, kampányba és hasonló gyakorlatokba. Másodszor beszéljen kérem arról, hogy hogyan reagál a lett parlament a kezdeményezésekre. Beszélt arról, hogy 50%-ban bekerülnek a parlamentbe, parlament elé kerülnek, Ilyenkor mi a következő lépés? Harmadik kérdés, kíváncsiságból szinte. Honnan jött ez az ötlet? A lett eszköz, azt hiszem, hogy ez az első, hamarabb jött létre, mint a finn. Honnan jött az ötlet? Ezt csak a saját kíváncsiságom kielégítésére kérdezem. Van egy olyan benyomásom, erősítse meg, ha így van, hogy a lett eszköz sokkal rugalmasabb, mint a miénk, az európai. És ez azért érdekes, mert ezek szerint vannak olyan modellek, amelyeket érdemes volna komolyabban venni. Persze az EU szintjén sok mindent kell azért még ellenőrizni, de ez is egy érdekes kérdés. Hadrian úr. vannak-e konkrét tapasztalataik a Right to Water szervezet finanszírozásával kapcsolatosan, amit szeretne megosztani velünk. Fontos lenne megérteni, hogy hogyan csinálták. Talán ez az egyetlen, ami szinte teljesen sikeres, persze semmi nem teljesen sikeres és tökéletes. Másodszor szeretnék kitérni az aláírások ellenőrzésének problémájára. Ez az úgynevezett Mickey Egér probléma, hogyha Mickey Egér aláír egy csomó ívet, akkor azért valahogyan egy ellenőrizni kell az aláírásokat, és tudom, hogy ez nem könnyű. És a harmadik gondolat, idézek, hogy a bizottság egyre bővíti a döntéshozatali hatáját, és nem barátságos játszópartner de minden intézmény valószínűleg erre törekszik. Tárnok úr. A megdönthető vélelem, hát igen, próbálom a bizottságot meggyőzni, hogy ezzel dolgozzanak, majd elmondják, hogy mi az álláspontjuk. A monopoli kezdeményezéssel kapcsolatosan ez nagyon érdekes kérdés. Ennyit magamról, a magam részéről, és most a kollégáké a szó, Spinelli asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Volna egy kérdésem. Gudrian professzorhoz. Visszatérve ahhoz, amiről már korábban is beszéltem, arról a kockázatról, hogy az állampolgári kezdeményezést úgymond játékként használják. Tudom, hogy az Európai Parlament sokat tesz azért, hogy ne a bizottság játékszere legyen ez az eszköz. Amely a Right to Water kezdeményezést illeti, fantasztikus ez az állampolgári kezdeményezés, részt vettem Olaszországban a vízzel kapcsolatos népszavazásban, ez egy kicsit hasonló ahhoz, ami Tesszalonikiben történt, Görögországban. A kérdésem tehát. Volt egy rendkívüli kezdeményezés, állampolgári kezdeményezés a vízhez való joggal kapcsolatosan volt népszavazás Olaszországban és Görögországban. Minden esetre a vízszolgáltatások privatizálása regionális nemzeti szinten is halad. Annak ellenére, hogy a népszavazások megtörténtek, és az állampolgári kezdeményezések a vízszolgáltatás privatizálásával szemben mégis halad ez az ügy. Görögországban, Portugáliában, Írországban folyamatosan ez a törekvés zajlik, hogy privatizálják a vízszolgáltatást eh, eh, dottor Goodrian, perché se continuiamo a andare. Dr. Goodrian, önnek ennyit szerettem volna mondani, hogyha folytatjuk ugyanezt a gyakorlatot, akkor valóban ez játékszerré, egy nevetséges játékszerré válik. és nem ez semmi súlya ezeknek a kezdeményezéseknek. Köszönöm. Okay, we uh, have a, a flexibility issue here. Um, in the place of Mr. Chaki, uh, Csáki úr helyett Vince úr szólhat, ha jól értelmezem. Három percben kérem, maximum foglalja össze a gondolatait. Köszönöm szépen. Én is a kisebbségi szépek kezdeményezés részéről szólok. Én vagyok a kampány európai koordinátora. Tárnok úr beszélt a tapasztalatainkról, a kampány magyarországi tapasztalatairól, én pedig szeretnék néhány általános gondolatot megosztani önökkel az Európai Állampolgári Kezdeményezési Kampányról. A kezdeményezésünk arról szól, hogy jogszabályokat alkossunk a nemzeti kisebbségek, ősonos kisebbségek védelmére. A kezdeményezést itt tavaly áprilisban regisztrálták, tehát még van egy hónapunk, hogy az aláírásgyűjtési kampányt lezárjuk. Talán a legfontosabb következtetés az előző felszólalások alapján a szervezők felelőssége egy állampolgári kezdeményezési kampány tekintetében, abban az értelemben, hogy azok az állampolgárok, akik aláírják a petícióinkat, nagy aláírásokkal teszik ezt. Ígérünk nekik valamit, hogy ezt megakadályozzuk, azt elintézzük, és arra számítunk, hogy az Európai Bizottság jogszabályt alkot az ügyben. Nos, kétféle eredmény lehet. Egy, tényleg pozitívan reagál a bizottság, és bizonyos jogszabályokat átalakít, vagy kettő, a bizottság azt mondja, hogy jó, köszönjük szépen, de nincs kedvünk semmit tenni, és ebből a kezdeményezőre hull vissza a felelősség. Mit mondunk az egy-két millió embernek, aki aláírta a petíciót, miért nem volt sikeres, és miért nem volt eredményes. Szeretnék emlékeztetni az Európai Bizottság és a Parlament megosztott felelősségére az állampolgárok irányában, akik aláírják a petíciót. Nagyon fontos, hogy a sikeres kezdeményezéseknek a, az eredménye megszülössen. Az is nagyon jó, hogy a közvélemény figyelmét felhívják egy-egy kérdésre, és az állampolgárok beleszólhatnak a napi rend alkotásába, de ha végső soron nincsen jogszabály eredménye ennek, akkor az európai kampány gyakorlatilag haszontalan. Aztán az online petícióval kapcsolatosan az emberek, az állampolgárok nem mindig értik, hogy az aláírásgyűjtési kampány lehet papíralapú és online is. Általában a weboldalon a számokat látják, ezek eleinte alacsonyak, és később sem esnek közel az egymillióhoz, és azt gondolják az emberek, nincs is esélye az egésznek, miért támogassam, de nem tudják, hogy papíron is gyűjtjük az aláírásokat, és lehet, hogy már rengeteg van ahhoz képest, amennyit online gyűjtöttünk. Erről nincsen információjuk. Azon is el kellene gondolkodni, hogy valahogyan tájékoztassuk az állampolgárokat arról, hogy papír alapon is zajlik az aláírásgyűjtés. A nemzeti előírásokkal kapcsolatosan valóban az évenként három aláírás nem túl sok, de nincsen egységes rendszere az adatgyűjtésnek, vagyis hogy milyen adatokat kell megadniuk az aláíróknak, bizonyos országokban sokat, máshol kevesebbet, nem egységes a rendszer. Ez is sok problémát vet fel a szervezők számára. Ha heten kezdeményeznek egy kampányt, e, nem igazán elképzelhető, hogy ők maguk le tudják folytatni a kampányt, hanem civil szervezetekre van szükség, amelyek támogatják ezt. Talán a hét személy egy olyan elképzelés, ami újra átgondolható, hogy civil szervezetek is például indíthassanak kezdeményezést. Köszönöm szépen. Van-e még valakinek kérdése, észrevétele? Ha nincsen, akkor visszaadom a szót egy-egy rövid válaszadásra. Kérem, hogy ne 120 másodperc legyen egy perc, hanem inkább 60. Köszönöm a kérdéseket. Először a finanszírozásról és az átláthatóságról kérdeztek. Oroszországgal kapcsolatosan levezetnék ebből még egy kérdést. Hát ez nagy fejfájás nekünk a régióban ami a bizalmat illeti. Tudjuk, hogy a bizalom a legértékesebb vagyonunk. Szerencsére még az ellenkampányok ellenére is túlélünk. Az elmúlt hónapokban ilyen nagyon sok volt, mert idén választási év van országban. Minden esetre, ami a nagy adományokat, illetve először is nincs ilyen, jellemző módon a legnagyobb 1000 euró, és akkor nyilvánosságra kell hozni, hogy kitől kaptuk és mire. A, az információk nyilvános közététele számunkra nagyon fontos, de természetesen az állam szabályozza, hogy egy szervezetnek mit kell jelentenie, nyilvánosak a jelentéseink az adományokról, nyilatkozzunk, illetve azok felhasználásáról is, és az is fontos számunkra, hogy a politikai pártok és a társaságok, akik szeretnének kérdést feltenni tőlük, ezer eurót kérünk támogatásként, mert korlátoznunk kell azt, hogy a politikai pártok hogyan használják ki az eh, infrastruktúránkat. Az állampolgárok számára ez ingyenes, de a politikai pártok számára, akiknek van marketing közve, költségvetésük, nekik hozzá kell járulnunk az infrastruktúra nyilván a fenntartásához. 300 kezdeményezésből csak 15-öt indítottak cégek vagy politikai pártok. Így az arányokat megtartottuk sikeresen. Hogyha egy cég vagy egy párt ezer eurót átutal hozzánk támogatásként, ezt nyilvánosságra hozzuk. A törvény kimondja, hogy az adományért cserébe nem jár politikai nyomásgyakorlás. hogyha egy politikai párt megfizeti a díjat, akkor közé tesszük az ügyeit, hogyha nem ütközik törvénybe. De ez mind átlátható. A parlament reakciója. Az elmúlt hét évben kialakult egy nagyon jól működő mechanizmus a következőképpen. Átadjuk az aláírásokat, az éveket, illetve a javaslat, a kezdeményezés általános szövegét, ezt a népesség nyilvántartás ellenőrzi, általában pár száz aláírás kiesik, ezért általában egy pufferrel dolgozunk, és aztán a parlamentben eldöntik, hogy kihez kerüljön a gazdasági, jogi vagy az oktatási bizottsághoz az ügy. A mandátumbizottság szavaz arról is, hogy esetleg a kezdeményezést megtagadják, de ez nagyon ritka. Összességében a bizottsági munkát megkezdi ezután a parlament, néha kérdéseket tesz fel a, a kormánynak vagy szakértőknek. Van, amikor szakértőket is meghívnak a tárgyalásra, tehát eléggé jól működik az eljárás, és aztán a, az, a plenáris szavaz. Digitális referendumokkal kapcsolatosan kérdeztek. Több konzultáció hat hónapon keresztül arra vezetett, hogy ezt inkább ne. Inkább a a jogszabályalkotási ötleteket digitalizáljuk, és ez valóban jól működik, és tényleg az európai kezdeményezésnél sokkal rugalmasabbak vagyunk. A fő szabály, hogy az alkotmány, az emberi jogok, a demokrácia ellen nem szólhatnak a kezdeményezések. A túl szabadon értelmezhető kezdeményezéseket nem fogadjuk be, a parlamenttel jó a munkamódszerünk, és szigorúbbak vagyunk, mint a parlament, de az állampolgárok értékelik, hogy az alkotmány változásával kapcsolatos kérdésekkel is foglalkozunk, például ha valaki a himnuszt akarja megváltoztatni, ez nem fogja romba dönteni a demokráciát. Oroszországgal kapcsolatosan volt több fekete PR kampány ellenünk, általában fél évente indítanak egy ilyet, ami mondjuk elég nagy teher. Vannak olyan támadások, amik nem jelentősek és nevetségesek, de a pártok által indítottak azért eléggé sok fejfájást okoznak. A legutóbbi két héttel ezelőtt volt, úgyhogy ez még mindig nyitott sebb. Uh, Mr. Hadrian. Parancsoljon, Hadrian úr. Köszönöm. Köszönöm a kérdéseket. Hadd kezdjem az egyik pontot, amelyet én említettem, és ön is visszatért rá, elnök úr. Az Európai Bizottság hatáskör. Igen, kell, hogy legyenek fékék és egyensúlyok, senki sem kérdezi, ezt kérdőzi meg. De mi történik a polgári kezdeményezéssel, és milyen hatásköre van a bizottságnak ahhoz, hogy azt ilyen, amit akar? Azt kell megvizsgálni és korlátozni a lehetőségeit e tekintetben. Nem feledkezve meg arról, hogy az Európai Bizottság a jobb jogalkotás napirendjét elintette, van egy vizsgálóbizottság, az arányosságot vizsgálva jogalkotásban, és mindezt figyelembe kell venni, amikor értékelünk. Az egyik érdekes lehetőség, többen tették, hogyha a parlament és az ICI egyetértetnek, a célokban nem lehetne kötelező tenni a bizottság számára tegyen valamit. Már-már e, jogalkotási kezdeményezésre a parlament szervezésében. Nem akarok nagyon mélyen belebocsátkozni a privatizáció meg a többi kérdés vitájába. Ha megengedik, nem értek egyet, és persze jól tudjuk, Görögország kivétel meg Görögországnak azért kellett a vízműveket privatizálnia, mert az Európai Bizottság eh, erről tette ezt Portugálban is, Hírországban, Írországban, de Görögországban is az emberek eh, ellenezték a privatizációt, általában sikeresen. Tehát a, az összes kötelezettséget olvas, azt mondjuk, te jó ég, mennyi mindent meg kell csinálni, ám úgy tűnik van erre potenciál, mi nagy szervezet vagyunk, de hogyha egy egyénként kezd valaki bele, hát ezek a követelmények ugyan elijeszthetik az embert bizony. Adatvédelem ügyében nincs igazi, nincs komoly véleményem, de nem, voltunk gond, nem voltak gondjaink ezzel, ami pedig a tudatosságot illeti, mennyire ismerik az emberek ezt. Hát, hát nem is az állampolgárok körében általában, de a szervezetek, civil szervezetek azért elég jól ismerik, hogy létezik ilyen kezdeményezés ö, újra és újra felmerül az igénye, ám az öderes gyűjtés továbbra is akadályt jelent sok szervezet számára a források hiánya miatt is, és a, a nyomonkövetés. Kérdésében, hogy egy játékszere vagy sem, van-e hatása? Van-e jelentősége? Hogyha azt látjuk, hogy öt év múlva is sikeres az ICI, két évvel a parlamenti vita után, és, ugye, és öt évek később létrejött például az ivóvíz irányelv. Nagyon sok szervezet, amelynek nincs folyamatos nyomásgyakorlási kapacitása megkérdezheti, hogy ez hasznos-e. A platform hasznos lehetne, jelenleg a saját platformunkkal működünk, mert az Európai Bizottság platformja még nem állt fel, ami pedig a a vizsgálatot illeti, vizsgálati hatáskötet ezt a Mickey Mouse, Donald Kacsa problémát. Németországban, ahol nagyon nagy számú leírás kell, mi voltunk azok, akik a papír alapú válaszokat átszűrtük, és kiszűrtük ezeket. Miért? Azért, mert hogy a hatóságok ellenőrzik, a hibás ajánlásokat levonják, és akkor ezt általán, általányban alkalmazzák. Úgyhogy sok esetben ilyenkor érvényes ajánlások sokasággal vesznek el. Finanszírozás. Ahogy többen említették, nagyon fontos, hogy átláthatósággal működjenek a pénzügyek. Mi az egész ügyet a föderációból való befizetésekből finanszíroztuk, tehát nem volt gondunk a pénzgyűjtéssel. Ezt mindig nyíltan tettük, a, a tag szakszervezetek révén is, meg a személyes befizetésekre vonatkozóan is mindig teljes körű információt adunk a weboldalon. Mit csinálunk most? A crowdfundingot használnánk többet és jobban, hogy kapcsolatban lehessünk azokkal az emberekkel, akik támogatnak bennünket, vagy papír alapú, vagy elektronikus alárásokkal, és fontosan tájékoztatva őket, válaszolgatva nekik, ezt a lehetőséget létrehozhattuk volna, ám akkor nem volt ez egy bevezetett standard, mi elkezdtünk, és az előrelépés lehet, hogyha megengedik. You finished, yes? Yes, I am. Befejezte, ugye? Nem akarta félbeszakni. Tárnok úr. Nagyon röviden csak általában egyetértek mindazzal, ami elhangzott. Ami az Európai Bizottság diszkrecionális hatáskörével illeti, az emberek szempontjából nézve, ugye azt látják, hogyha begyűjtetek egy millió aláírást, és ennek nincsen igazi hatás eredménye, kézzelfogható eredménye, akkor azt mondhatjuk, hogy ugye a miénk volt az első, ami részben ért el eredmény. De az emberek azt látják, hogy nincs eredménye, akkor a polgári kezdeményezés nem fog elérni a hatását, a kitűzött célját. Így ellenkezőleg hat majd. Ha az Európai Bizottság egyrészt maga végzi a, a jogi befogadhatósági ellenőrzést, hát akkor nagy figyelmet kell szentelni az ügynek, és kell egy második ellenőrzési pont, eldöntendő az, hogy lehet-e vagy sem iktatni. Még egy rövid megjegyzést. Nem említettem korábban, hogy jó lenne látni adatokat az online aláírásgyűjtésben. Amennyire tudjuk, nincsenek részadatok arról, hogy az online aláírások honnan jönnek. Egy országon belül melyik térségből mely térség támogatja jobban a kezdeményezést, mert nagyon nehéz egy online kampányt végigvinni, anélkül online adatokkal, hogy, hogy tudnánk, hogy az ország mely részében sikeres, és hol nem a kampány. Úgyhogy nem tudom, hogy milyen megoldásokat lehetne találni, ezt megoldandó, de, de gondolkodni kéne rajta. A, ami az adatvédelmet illeti Magyarországon van egy előregisztrációs követelmény, amikor elkezdtük az aláírásgyűjtésünket, először a nemzeti hatóságnál kellett iktatni, ez egy plusz teher a szervezők vállán, de amennyire tudjuk, Magyarország az talán egyetlen ország, ahol van ilyen előregisztrációs követelmény. Köszönöm. Köszönöm akkor én most át is adom Vixről asszonynak kalapácsot. Much, and now after having concluded on... Köszönöm, ezzel akkor meghallgattuk a gyakorlati alkalmazók, illetve tudósok véleményét. Most a nemzeti gyakorlatokról lesz, eh, a nemzeti gyakorlatok után most az intézményes eh, dolgokkal foglalkozunk. Mr. Con Rovers to take the floor. Uh, you're from the... Először Kun Rovers uh, úrnak adom meg a szót, aki az Európai Ombudsman hivatalában a stratégiai vizsgálatok uh, egységvezetője. Öné a szót tessék. Köszönöm, elnök uh, asszony, és köszönöm a szervezőknek, hogy meghívtak én eh, akkor most az ombudsman munkáját eh, ismertetem. Úgy remélem, hogy élénknek tudjuk megtartani ezt a vitát, és önök még továbbra is benne továbbra is eh, itt maradnak velünk. Nos, az ombudsman munkáját általában a panaszok irányítják, általában rossz államigazgatási gyakorlat ellen lehet panaszkodni, amennyiben ezt az EU intézmények követik el, bárki benyújthat ilyen panaszt, kezeljük ezeket a panaszokat, ugyanakkor az ombudsmannak van saját hatásköre is, és eldöntheti, hogy vizsgálatot indít valami fajta rendszer szintű probléma esetén az egyes intézmények vonatkozásában kapunk. Olyan panaszokat kaptunk, olyan panaszokat, amelyek a kezdeményezéssel kapcsolatosak, sőt, aki mellettem ül úr, ő is benyújtott egy ilyen panaszt hozzánk korábban a Minority Safe Pack vonatkozásában, de ezt most tegyük félre. Általában a panaszok általában eljárási jellegűek, mondjuk az egyéves gyűjtési időszak mikor kezdődik, lehet-e meghosszabbítani, vagy az online gyűjtési rendszerrel kapcsolatosak. Miután sok ilyen panaszt kaptunk 2013-ban, tehát nem sokkal a kezdeményezés indulása előtt az ombudsman vizsgálatot indított a bizottság felelősségébe és 15 javaslatot tettünk, amelyek javító szándékúak. E, mielőtt ezt ismertetném, megmagyarázom azt, hogy miért indítottuk ezt el. A szerződés demokratikus elveihez kapcsolódik a kezdeményezés, részvételi demokrácia, és az ECI az e, egy módja annak, hogy a polgárok részt vegyenek a demokratikus nyilvános vitában, és ez egy módja annak, hogy a jogalkotási kezdeményezések közelebb kerüljenek a polgárokhoz. Emellett ugyanez a szerződési rész arról is szól, hogy reprezentatív demokráciáról van szó, az Európai Parlament a képviseleti demokrácia helye. Az ombudsman azonban úgy gondolja, hogy a részvételi demokrácia és a közvetlen demokrácia között, eh, és a reprezentatív, a képviselő demokrácia között nem szabad éles határokat húzni, mert azok megerősítik egymást, felerősítik egymást. Az Európai Parlament és a Bizottság fontos szerepet kell, hogy játszanak abban, hogy sikerre vigyék a polgári kezdeményezést. A polgárok az ECI kezdeményezésen belül nem csak azt akarják, hogy meghallják őket, hanem meg is hallgassák, odafigyeljenek rájuk. Ha nem így történik, akkor érdeklődésvesztés lesz az eredménye, és megkérdőjeleződik az intézmények legitimációja is, demokratikus legitimációja. Ezért tettük azt a javaslatot, ezért tettünk az alábbi javaslatokat először is, tettünk javaslatokat az ECI megszervezésére, az abba való részvételre, illetve hatására. Ami az előkészületet illeti, a az ombudsman fő aggodalma az volt, hogy információhiány esetén ne utasítsák el a kezdeményezéseket, és ez az kell, hogy a bizottság segítse a szervezőket a kontaktpontokon keresztül, adjon tanácsot a szervezőknek, de természetesen ne irányítsa őket illetve figyeljen oda a fejleményekre. A Zombudsman, a kollaboratív platformmal kapcsolatban, amelyet a bizottság most előkészít, az ombudsman megállapította, hogy ez egy megfelelő eszköz lehet. Amennyiben egy regisztrálást elutasítanak, akkor az egy nagyon megérthető és egyszerű nyelven megfogalmazott indoklással legyen ellátva. Tehát a polgár értse meg, hogy miért utasították el, ne legyen nagyon euróblabla jellegű az elutasítás. A Zombudsman emelt arra is tett javaslatot, hogy csökkentsük a kockázatát annak, hogy ami abból eredhet, hogy nagyon sok személyes adat fordul meg a szervezők kezében. Ez a polgári bizottságokkal kapcsolatos bizonyos aggályokat fedi le. A bizottság úgy gondoljuk, hogy most az új javaslataival a központi online adatgyűjtéssel megoldani látszik ezt a problémát. Ingyenesen lehet ezeken a szervereken aláírás gyűjteni. Emellett a kezelés is egyszerűbbé válik. A panaszok egy része, és ezt is megvizsgáltuk, az adatgyűjtési időszakra irányul. Mi azt javasoltuk, hogy egy bizonyos időkereten belül maguk az aláírás gyűjtők mondhassák meg, hogy mikor kezdődik az egyéves időszak. A bizottság ezt nagyjából elfogadta, három hónapon belül kell kezdeni, de az aláírás gyűjtők döntik el, hogy mikor. A polgároknak részvételi lehetőségét az ombudsman az alábbiakban szeretné megerősíteni. E, hozzáférhetővé kell tenni a fogyatékkal élők számára is, a javaslatban szerepel erre kezdeményezés, a központi online gyűjtési rendszer az e, a webtartalom vonatkozó szabályoknak megfelel. Emellett oda kell figyelni, hogy a polgárok szabadon mozoghatnak az Európai Unióban, és aláírhassák, bármely országban vannak is éppen, a kezdeményezést. Úgy tűnik, hogy a javaslat ezt is átvette. Ami a hatást illeti, az ombudsman az alábbi javaslatokat tette, nagyon fontos a közmeghallgatás. Az Európai Parlament szervezi, és ez a működő demokrácia egyik példája lehet. A legmagasabb politikai bekapcsolódást és átláthatóságot biztosítja. A bizottság mindent meg kell, hogy tegyen annak érdekében, hogy befogadó és átlátható legyen a nyilvános vita az adott témákról. A tanács is vegyen részt ebben az ombudsman erre tesz javaslatot, különös tekintettel a tanács prominens szerepére a jogalkotásban. Nem kapnánk ugyanis teljes képet, hogyha a tanács távol tartja magát ettől a nyilvános vitától. Végezetül a Zombudsman arra is javaslatot tett, hogy a vizsgálati három hónapos időszakot vizsgálja felül a bizottság, mert ez túl rövidnek tűnik. A bizottság ezt öt hónapra tervezi kiterjeszteni. Ami az eljárást illeti, a lényegi elemeket illeti, az, hogy a bizottság hozzá jogalkotási javaslatot nem szabad, hogy a siker egyetlen mércéje legyen, noha a kezdeményezők általában ezt szeretnék. Az ombudsman úgy gondolja, hogy maga a javaslat, illetve maga az eszköz azzal, hogy nyilvános vitát eredményez, már önmagában sikeres lehet. A nyilvános vita értékét jobban tudatosítani kell. A kezdeményezésről szóló rendelet csak azokat a, a kezdeményezéseket ismeri a sikeresnek, amelyek egy millió aláírást gyűjtenek. Más mércéket is érdemes lehet megfontolni. A bizottság, amennyiben egymilliós aláírás érkezik, akkor átlátható módon magyarázza meg a politikai választását. No, a politikai választások általában nehéz, nehéz megmagyarázni, mert nem mindenkit elégítenek ki. A polgárok mégis megérdemlik az igazságot. Fontos, hogy a polgárok nyomon tudják kísérni, figyelemmel kísérni ezeket a kezdeményezéseket, és a bizottság el kell, hogy érje, hogy a valóságnak megfelelőek legyenek a szponzorációval és egyéb támogatással kapcsolatos információk. Az ombudsman arra tett javaslatot, hogy a az átláthatósági regiszterre vonatkozó, illetve a panaszrendszer egyes elemeit érdemes lenne itt átemelni. Az amennyiben a jogalkotók döntést hoznak a jelenlegi felülvizsgálatról, és amikor megszületik az új rendelet, akkor onnantól kezdve szintén kritikusan kell figyelni a gyakorlatot. Köszönöm. Köszönöm szépen. Üdvözlöm Kingát, aki a vonatkozó javaslat szerzője az ekoszok részéről. Nem nagyon gyakori, hogy sikerül ilyen együttműködést tető alá hozni, ezért örülök nagyon, és önnek megadom a szót. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Először is hagyj köszönöm meg a szervezőknek a meghívást, hiszen ritka, hogy én együttműködést tudok összehúzni az EU intézmények között egy bizonyos témában. A célom az, hogy a mi részünkről is segítsem tehát ezt az együttműködést. Nagyon fontos vita ez a mai, és az aktív és a párbeszéd az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság célja, hiszen mi szerepünk az, az Európai Unió és a szervezet civil társadalom között hidat építsünk. A szervezetem ennek az eszköznek régi barátja, már a kezdetektől fogva, és mi voltunk az elsők, akik véleményt fogadtunk el az, az, annak idején a bizottsági javaslatról, amely márciusban került elfogadásra, március 14-én, a véleménytervezet már kinyomtatva itt van a folyosón, nyugodtan olvassák el, kérem. James Organnel, szakértőmmel együtt, aki korábban már felszólalt, komoly konzultációkat folytattunk az Európai Bizottság képviselőivel, a Régió Bizottságának tagjaival, ombudsmannal és önökkel az Európai Parlamenttel, hogy felkészítsük, elkészítsük ezt a véleménytervezetet. Még decemberben, tavaly decemberben egy közmeghallgatást szerveztünk a fő stakeholderekkel a civil társadalom körében, hogy meghatározzuk, hol vannak az erős pontjai az javaslatnak, meg hol vannak a gyenge pontjai. Végig gondoljuk a állampolgárok, mit gondolnak erről, mivel, mire van szükségük ahhoz, hogy részt vehessenek a kezdeményezőben. Kulcsfontosság a politikai keresztútra érkezett. Ez a tervezet jó, hogy ki a bejelentés után, Timmermans első helyettes bejelentése után a 2017-es éves konferenciánkon már a rendelet revízióról is szó esett. Az ecosz -ok körében üdvözlőjük azt a tényt, hogy az új javaslat jó részt egyszerűsíti azokat a technikai nehézséget, amelyek korábban a folyamatban fennálltak, például a szervezők csoportja eldöntheti, mikor kezdenek támogatási nyilatkozatokat gyűjteni, és legális jogi szervezetet is alakíthatnak, jogi személyiséget, hogy ne legyenek személyesen terhelt felelősek, anyagilag felelősek, és hogy a, táj, a tájékoztatások, a szolgáltatások, a szolgáltatások, a szervezetek és más stakeholderek számára a tájékoztatások is módosulásokat látunk, ennek örülünk, annak is, hogy az Európai Bizottság belátja, hogy a fordítási szolgálat mennyire fontos, amelyet az ECOSOC szolgáltat minden szervező számára. Ugyanakkor azt javasoljuk, hogy ez a szolgálat a mellékletek fordítását is foglalja magában. Úgy gondoljuk, hogy javaslat nagy lehetőség ahhoz, hogy a tagállamokat jobban bevonjuk, amelyek szerepét eddig csak technikai szinten határozták meg. Üdvözlőjük azt, hogy az ingyenes online gyűjtő szoftvert állandóan, állandó jelleggel a bizottság rendelkezésre bocsátja, és hogy maga is részt vesz a tájékoztatásban. Ugyanakkor látjuk, hogy a javaslat nem reagált a civil társadalom egyik fő követelményére, követelésére, amiről többen beszéltek, azt, hogy erős és nyomon követés is valósuljon meg, láthatóvá téve a hatásokat. E, ennek tudatában az ECOSOC szeretne minden EU intézményt bevonni teljes mértékben, hogy a szervezők számára lehetőséget adjunk, hogy bemutathassák és megvitathassák kezdeményezéseiket. Meg kell említsem azokat a sikeres példákat, amelyeket saját intézményem e, érte. Mint tudják, az ECOSOC meghív e, kezdeményezés szervezőket, hogy vitákat szervezzenek tematikus csoportokban, vagy akár a plenáris ülésünkön. Vagy azért, hogy megvitassák maguk, magát az eszközt, vagy hogy az, az egyes tartalmi kérdésekben vitatkozzanak. Meg vagyunk győződve arról, hogy minden európai intézmény kéne, hogy kövesse ezt a példát. Létre kéne hozni több lehetőséget a párbeszédre, a kampányok során és azok után és hogy a sikeres polgári kezdeményezésekről szóló vita nem feltétlenül kell, hogy az Európai Bizottság formális válaszára támaszkodjék. Amit eddig hallottuk a civil területektől, az azt mutatja, hogy szeretnének ajánlást fogalmazni a parlament számára, hogy a sikeres kezdeményezéseket az önök plenáris ülésén is meg lehessen vitatni, és így növessék a politikai dimenzióját az európai vitáknak és a polgári kezdeményezésekhez kapcsolódó kérdéseknek. Azt is javasoljuk, hogy a kompetenciák kiegyensúlyozott felosztása valósul meg az EU intézmények között a polgári kezdeményezésekben, hogy elkerüljük azt a mostani helyzetet, ahol az intézményei, intézményi mentor és döntéshozó szerepét is az Európai Bizottság látja el. Úgy gondoljuk, hogy továbbra is támogatnunk kell a kezdeményezéseket, és egyfajta közvetítői eh, intézményi szerepet vállalhatnánk magunkra. Ezért gondoljuk úgy, hogy támogatnunk kell azt a nézetet, amely megfogalmazódott a civil társadalom szeretek részéről a közmeghallgatásokon is, hiszen az Európai Parlament kéne a közmeghallgatások egyedüli szervezője legyen, az Európai Bizottság megfelelő szintű képviseletével. Azt is gondoljuk, és ez ajánlásomban is megfogalmazódik, hogy az Európai Bizottság részletes, világos indoklást kell adjon hogyha elutasít regisztrációt, és vagy akár teljes körű, akár részleges elutasításról van szó. Üdvözlőjük azt a javaslatot, hogy a részleges regisztrációra is legyen lehetőség, bár úgy gondoljuk, hogy az egységes regisztrációs döntés két fenn kéne tartani, mert a két lépéses döntés nem egyszerűsíti az eljárást. Úgy gondoljuk, hogy az az EU, EU demokráciában játszott fontos szerepénél fogva három éves review periódus kéne fenntartani, és nem kéne öt évre növelni, hogy ezt a javaslat megfogalmazza. Végül szeretném hangsúlyozni, hogy büszkék vagyunk arra, hogy a polgári kezdeményezések egyik legfontosabb támogatói vagyunk, és szeretnénk fenntartani ezt, ezt a szerepkörünket. Bízást mondhatjuk, hogy ez az éves ECOSZOK konferenciának, konferenciának köszönhetően, amelyet 2012 óta évente megszerveződ, még akkor is, amikor nem volt nagy politikai hátszele a dolognak, sikerrel tudtuk a politikai napirend csúcsán tartani ezt a témát, és ez jelentősen hozzájárult a mostani revízió és annak sikeréhez. Reméljük, hogy az Európai Parlament és más intézmények is belátják azt a, azokat a szolgáltatásokat, amelyeket az én bizottságom ad fordításban, a publikációk révén, online eszközök biztosítása révén, különösen az, hogy az ECOSZOK a dialógus szerep körében látja, mint a jó gyakorlatok cseréjét is előrányozza. Megragadnám ezt a lehetőséget arra, hogy meghívom önöket az ez, ez éves konferenciákra, mert április 10-én lesz az ECOSZOK szervezésében, annak épületében már most is vannak brosúrák, erről a programmal megtalálják a folyosón. A véleményünk kapcsán azt javasoljuk, hogy az ECOSZOKot hívják meg a közmeghallgatásra a parlamentben, és konzultálnak velünk, amikor az Európai Bizottság választ ad sikeres kezdeményezésekre. És a plenárisunkon mi is beszámolunk ezekről a demokrácia és ennek hagyományos eszközei már változnak. Itt a szemünk előtt most az EU-beli állampolgárok szeretnének részt venni, nem csak akkor, amikor az urnáknál voksolnak, hanem amikor tényleges az életüket érintő kérdésekből kell dönteni. Az állampolgári kezdeményezés egy fiatal eszköz, de határon átnyúló és aktuális eleginél fogva erős, és normát norma hát határoz meg a jövőre vonatkozóan az internet és az állampolgári kapcsolatok építésében. Ne veszítsük el tehát ezt a lehetőséget. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Bogert úr nagyon gyakran megjelenik ebben a szakbizottságban. Szeretnénk ma is meghallgatni a reakcióját az Európai Bizottság osztályvezetője. Kérem, hogy hallgassák nagyon figyelmesen minden szavát. Köszönöm szépen, hogy ilyen szépen felvezette a hozzájárulásomat, és köszönöm, hogy meghívták a bizottságot erre a nagyon érdekes meghallgatásra. Köszönöm mindenkinek a hozzájárulását, az észrevételeiket. Volt, amiről már hallottunk, de volt, ami újdonság és új kontextusba helyezi a helyzetet. Röviden szeretnék kitekinteni, visszatekinteni a legfontosabb kérdésekre. A bizottsági javaslat fő célja a helyzet javítása. Mi szeretnénk jobban hozzáférhetővé tenni ezt az eszközt, kevésbé nehézkessé a szervezők és a támogatók számára, hogy az állampolgárok bevonására irányuló célját jobban teljesíteni tudja az állampolgári kezdeményezés, közelebb hozva az EU-t az állampolgárokhoz. Ezek a legfontosabb motivációink. A javaslatunk célja, hogy minél nagyobb esély legyen annak, hogy a kezdeményezést regisztrálják, hogy eléri az egymilliós küszöböt, és hogy megfelelően kövessük utána ez a három elem, és csak hogy rámutassak a legfontosabb tényezőkre. Bizottsági tisztviselőként kötelezettségem, és a személyes meggyőződésem is, hogy elkötelezettségünk ennek a kezdeményezésnek a sikerevitele, és ezt a, az intézkedéseink is bizonyítják. Bizonyos új elemeket javaslunk. Kevesen beszéltek arról, de a minimál korhatárt szeretnénk lejjebb vinni az aláírások, az elérők életkorát 16 évre, ami 10 millió potenciális aláírót jelent. Ez nagyon fontos politikai lépés. Remélem, hogy mindenki egyértelmű állást foglal majd ezzel kapcsolatosan. Most a baloldali szomszédomra is pillantok. Majd kell egy másolat a tervezetükből. Minden esetre itt az első szakaszban szeretnénk megerősíteni a támogatást a szervezők számára, van már egy helpdeskünk, amely az állampolgári kezdeményezések regisztrálására irányul, de egy online együttműködési platformot is szeretnénk bevezetni, ami elősegíteni mentorként időről időre a szervezők munkáját. Egy vitafórum lesz ez, ez része az erőfeszítéseinknek, egy konzorciumot állítottunk össze, akik rendelkeznek megfelelő tapasztalattal, ez nagy segítség lesz. Ez egy vitafórum lesz a szervezők számára, illetve egy tanácsadói fórum a, a kampányok szervezésére nézve. Jogi tanácsadást is nyújt majd az első szava, szakaszokban, illetve crowdfundingot, hogy elindíthassunk egy sikereket csektető kezdeményezés. Maga a regisztrációs eljárás is javulni fog. Gondoskodtunk arról a lehetőségről, hogy egy hónapon belül nem a legmagasabb politikai szintről, hanem az administratív technikai szintről hiánypótlásra visszaküldhessük a kezdeményezéseket, hogyha vannak aggájaink, nem fogunk szövegezni helyettük, de lehetőséget adunk nekik, hogy átírják a beadványokat a bizottság észrevételei alapján, és így remélhetőleg javulnak a regisztrációs esélyek, és ott van a részleges regisztráció, ez már működik is. Az elmúlt három évben 17 regisztráció volt, és csak az egyiket utasítottuk vissza, a Stop Brexitet, amikor nem tudtuk összeegyeztetni a legnagyobb találékonysággal sem a szerződésekkel és a bizottság hatáskörével ezt a kezdeményezést. Tehát majdnem százszázalékos a találati arány. Az egyik legfontosabb akadály legyőzésére egy három hónapos puffer időszakot határoztunk meg. Mi úgy gondoltuk, hogy ez jó gondolkodásidő, úgymond, mert központi online adatgyűjtési rendszert is bevezetünk, a bizottság lesz felelős ezért, ami megkönnyíti majd a kezdeményezés elindítását, ha valaki használni akarja ezt a rendszert. Az adatkövetelményeket is egyszerűsítettük. A tanulmány rendelkezésre áll a weboldalon, és meghatározza, hogy a 13 különböző modellről miért csökkentettük le a lehetséges modellek számát kettőre, hogy a tagállamok végrehajtsák ezeknek az adat soroknak a verifikálását. Tudjuk, hogy a különböző országokban vannak érzékenységek az adatokkal kapcsolatosan. Két formátumot ajánlunk, ez a maximum egyszerűsítés, ami pedig a vizsgálat szakaszát illeti, nem fogunk visszariadni a korlátozottságtól, a bizottság jogkörében. Szeretnénk javításokat javasolni, de a jogköréinken belül kell maradnunk, és ez a javaslatunkban szerepel is, készen állok a megvitatására, figyelembe véve, hogy a parlament jogi szolgálata már véleményt nyilvánított arról, hogy bizonyos elemek tovább terjeszthetik ki ezt a hatáskört. A parlament jogi szolgálata azt mondta, hogy nem, így hát jó társaságban vagyunk, és a tanácsjogi szolgálata hasonlóan fog valószínűleg vélekedni. Tehát van intézményesen jogilag egy határ, amit tiszteletben kell tartanunk, mert a jog alapján működünk, a bizottság a szerződés őre, szerződések őre, és ennél tovább nem léphetünk hatáskörünkben. Mindazonáltal kiegyensúlyozott reprezentációra van szükség olyan érdekeltek esetében is, akik nem vesznek részt a kezdeményezésben, mert ugye csak akkor van vita, ha megoszlanak a vélemények, különben nincs igazi vita. Másodszor a javaslatban is szerepel ez, hogy értesíteni fogunk minden más intézményt, az egészbét is beleérte itt a balomon, minden szinten, a, az eredmény szintjén is, vagyis a részvétel biztosított. Kiterjesztettük háromról öt hónapra a vizsgálati szakaszt, hogy több idő legyen a vitára. Ezek mind olyan elemek, amelyek nagyon lényegesek. Nagyon érdekes javaslatok voltak a parlament szerepének megerősítéséről a vizsgálati szakaszban talán a nemzeti példák is érvényesek itt. Ennek a szerepnek a megerősítése kifejezetten a parlament hatáskörébe tartozik, bármikor rendelkezhet erről a parlament. Politikai szempontból természetesen sok érdem van ezekben az érvekben. Van még egy percem, ha minden igaz. Ott vannak a korlótázottságok, a szerződés változásával kapcsolatosan és a jogszabályok definíciójaival kapcsolatosan. Mi nem akarunk ezekről ezeket megváltoztatni. Jogi szempontból ez a legszélesebb értelmezés. Hat bírósági eset volt, és kettőt veszítettünk el, ez egy harmad és a négynél pedig a végrehajtási hatáskörünket alkalmaztuk, ez kétharmad. Legyünk őszinték azzal kapcsolatosan, hogy ez mennyire súlyos probléma. A bizottság azonnal intézkedett és elvégezte a regisztrációt. Persze mindenen lehetne javítani, de ezért annyira nem rossz a helyzet, hogyha a két a találati arány. Bizonyos bíróságokon ez óriási sikernek volna elkönyvelhető. Aztán a sikerarány. Ezen a fórumon már elmondtam, hogy személyesen és tisztviselőként is úgy vélekedek, hogy szinte sértő arról beszélni, hogy a, hogy a bizottság egyszerre bíró és esküt. A korábbi ECR rendeletet nem mi szövegeztük. Sokan azt gondolták, hogy nem jó, hogyha a szervezőktől kérünk először egy millió aláírást, és utána nem fogadjuk el. Ezért előre hoztuk a befogadási próbát. A bizottság miért kapta meg ezt a kitüntetést? Azért, hogy következetes legyen az első értékelés és az utóértékelés. Hogyha egy másik testület az ombudsman erről nem beszélt, hogy ezt vállalná-e, ezt a fajta szakpolitikai értékelést és nem jogi értékelést, szinte előre tudom a választ. A kulcs, hogyha egy másik testület végzi ezt el végső soron, az egymillió aláírás után a bizottságnak kell a szerződés szerint értékelnie a szöveget a szervezési biztonság szempontjából. Fontos, hogy a bizottság döntsen a regisztrálásról utolsó szóként. Másképp is el lehet ezt dönteni de az lehet, hogy költségesebb és bonyolultabb lesz. Végül pedig az intézkedési vélelem. Itt van egy vita közöttünk, és erről sokszor nyilatkoztak már a parlamenti képviselők, és végső soron a bizottságnak a saját eljárásait kell követnie, még mielőtt jogszabályalkotási javaslatot tesz a jobb rendel, jobb szabályozás napirendnek része ez, az igazgatóságom ezen dolgozik. Mindenesetre ez a jogszabályalkotás mikéntjét valóban javítja, és a konceptualitást is figyelembe kell venni. A sikeres kezdeményezések esetében a bizottság sokszor döntött úgy, hogy nem európai szintű jogszabályalkotásra van szükség, ez a kötelezettségünk, hogy erről döntsünk automatikusan. Nem mondhatjuk azt, hogy ha van egy javaslat, az automatikusan törvényé váljon, mert azért van más dolga is a bizottságnak. Fontos üzenet záró szóként. Legyünk őszinték önmagunkkal és az állampolgárokkal, csak támogatni tudunk egy kezdeményezést, ellenezni, ezt nem lehet. Bent Lifeus azt mondta, hogy minden eh, akciónak van ellen akciója. Egy ellen intézkedést, kezdeményezést is indíthatnak egy-egy intézkedéssel szemben, és tiltás helyett a vitát még 20 évig meghosszabbítanánk. Ezt gondolom sem a bizottság, sem a tanács, sem a parlament, vagy az állampolgárok, vagy a tagállamok nem szeretnék, hiszen ez az eszköz működését veszélyeztetné. Elnézést, hogy ilyen sokat beszéltem. Thank you very much, and that's a very good example. We have a Finnish... Köszönjük, ez egy csodálatos példa. Van egy finn példa a melegházasságra, ahol ez történt. Tehát vannak jó példák különböző tagállamokból. Söflin urat kérném most meg, hogy szóljon, kérdezzen. Köszönöm, inkább szólnék. Köszönöm mind a hármójuknak, hogy eljöttek ide és eljöttek. Mindig jó hallgatni az egész Kinga, de főleg a bizottság képviselőjének köszönöm azt, hogy egy néha kicsit ellenséges hangulatú ülésünkön végig itt marad, de lehet, hogy ez része a munkakörű leírásának. Nyilván nem fogok mindent végigvenni, amit, amiről itt beszéltünk, de néhány dolgot megjegyeznék. Ugye általában az igazságszolgáltatás úgy működik, hogy az embernek az is legyen az érzése, akkor jó, hogyha az az érzés, hogy igazságot is szolgáltattak. Ez igaz a polgári kezdeményezésre is. A megdönthető vélelemmel kapcsolatban én úgy gondolom, hogy ezt önöknek érdemes lenne, akár informálisan, mégis végig gondolni, hogy legyen egy tanácsi vélelem, nem annyira jogi vélelem, hogy, hogy valami fajta jogalkotás mégis lesz, hogyha megfelel minden feltételnek természetesen. És aztán az átláthatóságra utalva nagy érdeklődéssel hallgattam a lett példát, bár 50 centes felajánlásokkal nem nagyon lehet sokat elérni, talán egy fél aláúrás írást lehet, mert azt szokták mondani, hogy egy aláírás összegyűjtése körülbelül egy euróba kerül. De végül is azt jelenti, hogy valamilyen pénzre szükség van ahhoz, hogy ez a, ezek a kampányok működjenek, és tudnunk kell, hogy honnan jön ez a pénz. És ez nagyon fontos dolog, hogyha ez tényleg sikeres és demokratikus eszköz akar lenni. Az utolsó dolog, ezt már mondtam Timmermans úrnak, eh, hogy kérem nagyvonalúan értelmezzék a dolgokat. A jogban gyakran van szürke zóna, lehet meg szigorúan értelmezni, meg kevésbé szigorúan, meg lehet nagyvonalon értelmezni. És az én álláspontom az az, hogy a korábbiakban a bizottság nem volt annyira nagyvonalú, mint amilyen lehetett volna. Köszönöm. Itt van egy látogatócsoport Abruzzóból, Olaszországból, akik egy kicsit beültek hozzánk, ez egy nyilvános meghallgatás. Nagyon örülök, hogy itt voltak. Minden jót önöknek a délután további részére is. E, akár itt maradnak, akár visszautaznak. Köszönjük, hogy eljöttek, és e, érezzék jól magukat ezen a látogatáson. Jerek, tessék! Gyakorlatilag én is ugyanígy gondolom, és az előző szakértői gárdától ugyanezt e, kérdeztem. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy az ECI-t ne zsákmányolják ki lobby csoportok vagy ellenséges országok, mint Oroszország. Tudjuk, hogy szervezeti és pénzügyi erőforrásokra van szükség, hogy egy kampány sikeres legyen, ezért kell az átláthatóság, és ezért kell mindent nagyon is szemmel tartani. A másik a tudatosság, a tudatossági kampány. Persze lehet kampányolni a sikeres kezdeményezésekkel lehet plenáris vitát tartani a parlamentben, de vajon ez elége ahhoz, hogy nőjön a tudatosság? Nyilván a civil szervezetek tudnak erről az eszközről, akik, amelyek nyomon követik az Európai Unió munkáját, de mégis egyértelműbbé tenni ezt az utcaemberének, az szükséges az, hogy hatékonyabb legyen. És ebben a vonatkozásban nem tudom, tudunk-e többet tenni. És aztán lehet, hogy ez a kérdés a levegőben marad, nem tudom. De lehet, hogy valaki tud rá válaszolni. It's good to have things up in the air. Nem baj, hogyha néha levegőbe lógnak a dolgok, mondja az elnök. Van-e még valaki, aki hozzá akarna szólni, mielőtt Mit asszony, tessék? I'd like to um, address the, the... Én az ombudsmani hivatal képviselőihez fordulok. Tudom, hogy és a bizottság is utalt erre, de lényegtelen. Nagyon sok érdekelt mondta azt ki, hogy lehet, hogy az ombudsman hivatala lenne a megfelelő szervezet arra, hogy független ágensként megítélje egy kezdeményezés befogadhatóságát. Nem tudom, hogy önne, önöknek van -e erről véleménye. Illetve akár igen, akár nem. Látják-e magukat ebben a folyamatban konkrétan részt venni a kezdeményezésekben? Tudom, hogy az ombudsman megfogalmazott egy sor ajánlást. A bizottság kihagyott az ajánlásából bármit, amit önök mégis fontosnak tartanak? Köszönöm. Akkor vissza a szakértőinkhez. Uh, just very shortly uh, about the question of... Csak nagyon röviden arról, hogy mennyi lehetősége van annak, hogy valaki miatt félresiklik egy ilyen gyűjtési kampány, vagy uh, ki zsákmányolja a folyamatot, eltéríti. Ez gyakran felmerül az EGSB-ben, amikor azok, akik nem követik figyelemmel ezeket a kezdeményezéseket, beszélnek erről, akkor megfogalmazzák ezt az aggodalmat. Talán nem árulok el titkot azzal, hogy nálunk a szakszervezetek, a civil társadalom és a munkáltatók is képviselve vannak. És azok a munkáltatók, a munkáltatói oldal képviselői mondták azt, hogy amikor az üzleti körök befolyásolni akarják a szakpolitikát, akkor könnyebb közvetlenül oda menni a parlamenthez, a bizottsághoz, és közvetlenül lobbizni, és ennél sokkal bonyolultabb lenne, és drágább egy polgári kezdeményezést megpénzelni. Eh, tehát az üzleti körök ezt gondolják. Aztán ami a tudatosítási kampányt illeti, mi is ezt tesszük az EGSB-nél, megpróbálunk nem csak kapcsolatokat felvenni a már futó kezdeményezések szervezőivel, hanem az átlag polgárhoz is akarunk fordulni. Minden EU hivatalos nyelven ott az információ azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet elkezdeni az aláírás gyűjtést, tehát mi nyitottak, á, nyitottak vagyunk az együttműködésre. Tessék. Well, is still pondering his reply még, még gondolkozik a kollega, addig én átveszem. Söpfin úr gondolatára reflektálva egyetértek, hogy ez igazság nem elég, látni is kell, hogy megvalósul. És az is kérdés, hogy mi kockázata annak, hogyha nem valósul meg jól. Ugye a befogadhatóság kérdését illetően az Európai csak egy formális döntést hoz, említették már, hogy ezt meg lehet támadni a bíróság előtt. A jobb oldalon ülő kollégám együtt nehéz ezt egy intézménynek lemásolnia. Tehát ha átadják a felelősséget egy másik intézménynek, elveszhet ez a nagyon fontos jog. Hiszen ez, holott ez hozott javításokat, például a részleges regisztrációt. Tehát a jót meg a rosszat egyensúlyba kell hozni az éremnek a két oldalát látva a szabályozás véglegesítének tervezetében. A, visz, hát a megcáfolható feltételezés vagy vélelem, hát erről biztosan tudunk majd még eszmét cserélni. Egy nagyon tekergős ösvény ez, kanyargós ez Kérdés, hogy a parlament hol szerepel az intézményközi egyensúly kérdésében, ami a for, pénzügyi források átláthatóságát illeti. ez is egy kettősség van. Egyrészt a lehető legtöbb kezdeményezést szeretnénk szárba szökkenni, látni. Nem akarunk tehát túlzott terheket róni a szervezőkre. És hogy a tagállami kormányok, a tagállamok kell, hogy ellenőrizzék a, a pénzbevallásokat. Ugyanakkor nincs semmilyen bizonyítékunk arról, hogy ez most egy gondot jelentene most egyáltalán. Tehát a bizottság arányos válasz követel meg. Ám jelenleg úgy tűnik jól működik a mostani rendszer. Nincs e- erre, ennek ellentmondó példánk. Ha lenne, akkor meg kéne vizsgálni a magunk korlátszott eszközeinkkel a kérdést, és át kéne adjuk a tagállami hatóságok, illetékes hatóságoknak ezeket a vélelmeket. Tehát van egy... Ám fennállnak a vizsgálati hatáskörök a tagállamnál, és a tervezetben vannak olyan kötelező követelmények a szervezőkkel szemben, amelyeknek meg kell feleljenek. Szerintünk ez arányos módja a kérdés rendezésének, anélkül, hogy túlzott tereket rónánk a szervezőkre. Az, hogy a jogszabályokat eh, nagyvonalúan értelmezik, hát eh, bevallom, az elmúlt három évet arra használtam, korábban más arányok érvényesültek az engedélyezőben, mint most, de hát eh, most arra kiírkult egyfajta jog értelmezési gyakorlat, amit nagyon nehéz visszaforgatni. A parlament parlament persze új javaslatokkal nyomon követve a hatást bármikor számon kérheti a bizottságon e kérdéseket. Hogyha valami nem szándékolt hatást érzéken, de ilyen nincs, nem látható. Utolsó gondolatok a közismereti vagy a, a, a tájékoztatási kampányok. Mi erősítettük ebbeli kampányunkat, az ISZI-beli e kollégákkal együtt, meg a régi bizottsággal beli kollégákkal, illetve az önök hivatalaival együtt szervezve ezeket, fokozva a kommunikációs kampányunkat, köszönhetően a parlamenti finanszírásnak is, ebben az évben is, jövőre is, reméljük 2020-ban is több tagállamot megcélzunk konkrét témákkal, ám van egy általános kampányunk, tehát is vannak célzottak beleértve például a soros elnökségi tagállammal, tehát igyekszünk a három év során minden 27 álmat elérni. Yes, thank you very much for the... Köszönöm szépen a kérdéseket. illetve Spinelli képviselőasszony felvetését is hogy az ombudsman formális szerepet kaphatna-e az eljárásban. Erről már volt szó korábban is. Én úgy tudom, hogy nagyon óvatosnak kell lenni az ilyen többlet szerepkörökkel kapcsolatosan. Az Európai Ombudsman független hivatal, politika mentes testület, de politikai térben mozog. Lehet, hogy a, az ombudsman mégis politikai kijelentéseket tesz. Egyértelmű a feladatunk, a panaszokkal kell foglalkoznunk, ahová hozzánk fordulnak. Például az állampolgári kezdeményezések befogadhatóságával kapcsolatosan döntünk, és hogyha panaszeljárást indítanunk velünk szemben, akkor egy sajátos konfliktus kialakulhat, úgyhogy mi nem javasolnánk ezt. A pénzügyi átláthatósággal kapcsolatosan ez olyas valami, amit nagyon egyértelműen felvetünk a hozzájárulásunkban tavaly, és a bizottsági dokumentum is erre mutat. Az érv az, hogy nem volt probléma a finanszírozással, ezért nem érezzük úgy, hogy többet erőfeszítést kell tenni, de még mindig érdekes volna, hogyha a bizottság ihletet merítene az átláthatósági regiszterből. Minőségi vizsgálatokat végez, és riasztási rendszert is működtet ami több esetet is eredményezett, olyan eseteket, amelyek lehet, hogy nem kerültek volna napvilágra, ha nem lennének ilyen jelzőrendszerek. Úgy érezzük, hogy ezt is figyelembe kell venni. Való igaz, ezeken az adatokon van a világ szeme. És ha adunk az emberek kezébe egy mechanizmust a szabálytalanságok elleni panasztételre, hát használni fogják. Thank you very much. Thanks to all of you. And now... Köszönöm szépen. Három órás eh, érdekfeszítő vitánk véget ért. Szeretnék melegen köszönetet mondani mindannyiuknak, akik részt vettek ebben a munkában, és a kitartásukért is köszönetet mondok, hogy egész délután velünk voltak. Ebből is kiderül, hogy milyen fontos ez a téma, és hogy nagyon sok képviselő, szakértő érdekelt és állampolgár érdeklődését felkelti, és mi nem azért vagyunk itt, hogy uralkodjunk rajtuk, hanem hogy szolgáljuk őket. Ebben a fontos témában, a felülvizsgálatban és ahogyan tovább lépünk, ezt kell szem előtt tartanunk. Ha van politikai akarat, akkor mindig van megoldás is, hogy idézzek valakit. Köszönöm szépen, mindenkinek kellemes estét! a petíciós bizottság tagjainak mondom, hogy ne menjenek sehová. The same goes for you, Mr. Bogart. We need you. Bogart úr is maradjon, mert a következő napi rendi pontnál is szükségünk lesz önre.

Okay, Jarek, are you... Jó, Jarek. Készen állsz? Vigyázz, kész rajt. Kezdjünk. Tessék, ezzel a véleménnyel kapcsolatosan, az e, Európai Állampolgári Kedvezményezéssel kapcsolatosan te vagy az előadó, tudjuk az eljárást, hogyha vannak kulcsfontosságú pontok, akkor előadhatod ezeket, de szerintem mindenki tudja, hogy mire akarsz kiukadni. Én szerintem elég sok mindent er, elmondtam már, és a legtöbb dologban egy állásponton vagyunk, de azért gyorsan átszaladnék azon, hogy mire gondoltam ezzel a véleménnyel kapcsolatosan. Amikor kineveztek előadónak, különböző frakciók beszéltek arról, hogy szorosabb együttműködést szeretnének, és korai szerepvállalást ebben az ügyben, és hogy korán megkapjuk a hozzájárulásokat a politikai frakciók mindegyikétől. Volt már egy első eszmecsere januárban ebben az ügyben, ami nem szokásos a vélemények esetében, de ez is azt mutatja, hogy valóban szeretnénk minél korábbi szakaszban részt venni ebben. Így A kollégáktól átvettem a véleményüket. Március 1 egyébként a módosítók határideje. Először is szeretnék arra emlékeztetni, hogy a az állampolgári kezdeményezésre vonatkozó jogi keret felülvizsgálata több éve már függőben van, mert az állampolgárok akadályokba ütköztek, amikor a meglévő jogszabályokat ki akarták használni, úgyhogy ez nagyon jó pillanat a szakbizottságunk számára, hogy véleményét kifejezze a bizottsági javaslattal kapcsolatosan. Remélem, hogy tudjuk javítani ezt a jogszabályt. Január 31-én volt egy technikai találkozónk a bizottság az AFKO és a mi bizottságunk között, aminek a célja, hogy a gyakorlati és technikai részleteket tovább megvilágítsuk a bizottsági javaslatban. Előkészületként az árnyékeladóknak át fogjuk adni ezeket az információkat. Az, ez a rendelet jó alkalom arra, hogy megerősítsük saját szerepünket és ennek a háznak a szerepét a részvételi demokráciában. És úgy gondolom, hogy ez nagyon jó módja annak, hogy ezt megtegyük. Az első változatban próbáltam az előző véleményekre építeni, és a petíciós bizottság állásfoglalására a kezdeményezése kapcsolatos közmeghallgatás kizárólagos hatásköre a mi szakbizottságunknak. Gondoskodnunk kell arról, hogy még mindig mi vagyunk a vezető szerepben ebben a játékban. A közmeghallgatás is olyan kérdés, aminek az új szabályait el tudjuk fogadni minél többekre kiterjed ez, annál jobb. De ha megnézzük a mai meghallgatást, ön kivételével elnök asszony, és a két előadó kivételével nagyon kevés tagunk volt itt. És ez ráadásul egy közös bizottsági ülés volt, és olyan sok érdekes dolgot hallottunk, és mondjuk hét tagja volt itt a bizottságnak, maximum a legjobb pillanatban. Hát én ezzel nagyon elégedetlen vagyok, és talán a koordinátori ülésen holnap beszélni kellene. A, a meghallgatások általában nagyon érdekesek, és aztán ott van csak egy, csak egy pár tag jön el. Na jó, térjünk vissza a témára. Amíg előkészítettem a véleményt, bizonyos más rendelkezésekre is összpontosítottam, a negyedik cikkre, amely a tájékoztatásra vonatkozik, és az kezdeményezések szervezőire, illetve a tagállamokra. A hatodik cikk a regisztrációs szakaszsal foglalkozik, és mint önök is tudják, a bizottsági javaslat kimerítő volt sok területen, és a korábbi javaslatokra is kiterjedt, amelyeket mi tettünk e témában ezért én elsősorban azokra a területekre összpontosítottam, ahol jelentős javítást lehet még elérni. Mint korábban említésre került, az Európai Bizottsági Javaslat inkluzív, de hozzájárulhatunk ennek a fontos eszköznek a javításához. A módosítók átvétele után majd márciusban lesz az árnyék előadói találkozó, ami az ütemezést illeti. Ma vizsgáljuk meg ezt az ügyet, tehát március 1-ig, 1-ig még be lehet adni három óráig a módosítókat, a szakbizottsági szavazás április 24-én lesz. De gondolom, hogy azonos hullámhosszon vagyunk. Mindannyian értjük, hogy miért fontos ez a mechanizmus, ha a módosítókat megkapjuk, szerintem nagyon jó javaslat lesz belőle. Köszönöm. Excellent, Jarek. Uh, Marlene? Köszönöm szépen, Marlene. Köszönöm. Én is el kell mondjam azt, nagyon sok dolog van, amit támogattok az Európai Bizottság témái közül, különösen ahogyan elmondta az, hogy régóta esedékes a reform. Abszolút támogatom én is, hogy tovább vigyük. Meg azt az erőfeszítést, hogy javítsuk a szervezői csoportok munkáját és a, a szervezők anyagi felelősségét tisztábbá tevő szabályokat, meg a jog, jogi személyiség bevezetését is üdvözlöm, meg azt is, hogy az online kollaboratív platformok kapcsolópontjai a tagállamok számára meghatározásra kerülnek. mert az Európai Bizottság fogja a fordítást intézni, az is jó. Nagyon sok dolog jó, és támogatom. De gratulálnom kell Valenza úrnak azért is, mert kiváló alapot kínál a vitához, és úgy gondolom, a mi módosítóink, meg az önöké gazdagítja, erősíti majd ezt az eszközt. És a részfélő demokráciában egy nagyon fontos elem. Ugyanakkor kinek is információ arról, hogy például az offline támogatás és a fizikai kontaktpontok mit jelentenek, az, meg az állampolgári tanácsadási szolgálatok hogyan működnek. Jobban kéne látni, mit gondol ez alatt, pontosítani kéne ezt a megfogalmazást. Persze további pontokat is megvizsgálnék, amelyeket tovább kéne pontosítani szerintem a bizottság szövegében. Például nagyon sok állampolgár, ugye nagyon sok aggály bizonyos szempontból már, már kapott némi figyelmet a meghallgatás során, érintették, és a módosokban is be kell jelenjenek például sok állampolgár, aki más országban él, mint a született, vagy ahol állampolgár, kell, hogy velük is foglalkozunk. Aláírhatnak, nem írhatnak alá, hol írhatnak alá. Hogy minden a hazáján kívül tagállamban élő személy is szerepet kapasson. A bizottság fordítja a minden nyelvre a kezdeményezéseket, de a betűszámot korlátozza. Lehet, hogy egy technikai részlet, de korlátozható, korlátozó lehet. Meg egyik nyelvről a másikra fordítunk, ugyanaz a szöveg kevesebb vagy több karakterből állhat. Nem lehetett egy méret ráhúzni minden nyelvre. Azon is gondolkozom aztán, lehet -e például a mellékleteket fordítani. Bár volt a, jog, a jogi befogadhatóságra vonatkozóan tisztázás, nem világos, hogy mi az, ami konkrétan kifejezetten kívül áll ezen. A, és a, a bizottság hatáskörén. És milyen politikai cselekvéseket kezdeményezhet, vagy végezhet maga a bizottság. hiszen ez a parlament jogi szolgálata által adott keret fenntartása szempontjából is fontos, ugyanakkor a részleges kezdeményezés tekintetében világosákat tenni a szöveget, elkerülve minden kétértelműséget arról, hogyha egy lényegi eleme a kezdeményezésnek megfelel a kritériumoknak, az mit jelent, és hogy a follow-up mit jelent ez benne tekintetben, nem foglalkoztunk ezzel tudni te kellő, kellő mértékben. Így tehát, végül, de utolsó sorban ezek az én fő aggájaim. Azt is biztosítani kell, hogy az új rendelkezések magukba foglalják az online és ezek válaszoljanak azon személyek gondjaira is, akik fogyatékkal élnek. Tehát, hogy senki se záruljunk ki ilyen vagy oknál fogva a társadalomban részvételtől, akkor sem, ha fogyatékkal él. A nagyon fontos eszköz alkalmazásánál erre is gondolni kell. Ezek azok a meglátásaim, amelyekkel kiegészteni mozanak által mondottakat. A raportőr már is válaszol, illetve azt mondja, hogy ezt be is fogja venni. Beatriz, tessék. Gracias, presidenta. Yo en primer lugar, por supuesto, quiero darle... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megközelni Valesza úrnak a munkáját. Kiváló munkát végzett az előadó. És a bizottsági javaslatot is köszönöm, vannak benne pozitív változások, hozzájárul a kezdeményezések jó szervezéséhez, és javítja a demokrácia érvényesülését az Unióban. A regisztráció módja eddig hat, eddig akadály volt, hogy ne és nagyon fontos, hogy ezt egyszerűsítették és megkönnyítették. Az ALDE frakció részéről sok minden van, amit kedvezőnek látjuk, például, hogy csökkentették a részvételi életkor 16 évre, hogy részt vehessenek ebben az eljárásban a fiatalabbak is. És úgy tűnik, hogy az is nagyon pozitív, hogy a negyedik cikkben különböző információs csatornákat is felvet a javaslat, és segítséget nyújt a kezdeményezőknek, ezt a segítséget meg fogják kapni a szervezők, hogy több aláírást tudjanak gyűjteni, és az online platform is nagyon jó elképzelés, és a kapcsolattartási pontok a tagállamokban, illetve hogy utókövetési konferenciákat szerveznek a sikeres kezdeményezések esetében. Ezek mind javító intézkedések, de azt gondolom, hogy vannak még hiányosságok, ez az eredeti elképzelés, amit felvetettünk az első jelentésnél, a meglévő infrastruktúrák felhasználása a tagállamokban, a bizottság és a parlament eszközeire gondolok. Van egy javaslat, hogy a bizottság tisztviselőit felváltják bizonyos pontokon. Most vannak erőforrások és tisztviselők, és sokszor azt látjuk, hogy mi vagyunk egyfajta egyablakos rendszer az állampolgárok számára. Az Európai Unióban ezek az hivataloknak kell, hogy a tagállamok e- esetében egyablakos rendszerként működjenek. Nagyon jó volna, hogyha optimalizálnánk ezt a rendelkezésre állást. A bizottság részéről az állampolgári kezdeményezéseknél optimizálni kellene a már meglévő erőforrások kihasználását. És vannak olyan aspektusok, amelyeket ki szerettem volna hangsúlyozni, hogyha tényleg maximalizálni szeretnénk a demokratikus potenciált a kezdeményezés eszközében. Nagyon fontos, hogy a szabályozás megfeleljen az elvárásoknak, nagyon fontos, hogy az utókövetési fázisban többet tudjunk tenni. Az állampolgárok, akik az e, kezdeményezések mögött vannak, több orientációt igényelnek. A parlament stratégiai szerepet játszhat állampolgári képviselőként, és mi vagyunk ezeknek a kezdeményezéseknek a fő fóruma. Nagyon fontos, hogy sikeresek legyenek a kezdeményezések, és megfelelő kezelésben részesüljenek. Az ÁDE részéről úgy gondoljuk, hogy nagyon érdemes volna azt a lehetőséget megfontolni, hogy a sikeres kezdeményezéseket a plenáris ülésen megvitassuk azon a helyen, ahol az állampolgárok képviseletre kerülnek. A, biztos, a bizottság tehetne egy javaslatot, vagy szabályozhatná ezeknek a tárgyalását, de szerintem ez nagyon jó elképzelés, hogy a parlament, a tanács és a bizottság tárgyalja ezeket az ügyeket, de a parlamentben mindegy olyan ott vagyunk, és az állampolgárok képviseltetve vannak. Végül pedig emlékeztetnék mindenkit, hogy ami a regisztráció fázisát illeti, amit az a bírósági döntésekről mondtunk az elmúlt időszakban, Nagyon fontos, hogy elismételjük, hogy mennyire fontos ez a kiegészítő jelleg, ez a, ez a vélemény egy olyan eszköz, amivel javítani tudjuk az állampolgári kezdeményezések érvényesülését. Köszönöm. Eleonora. Eleonora. Sí, grazie. Anch'io vagy... Köszönöm. Én is szeretném megköszönni Valesza kollégának ezt a javaslatot, amit tett a fontos témánkban, immár értjük azt, hogy mennyire lehetetlen elérni azt, hogy egy sikeres kezdeményezés esetén is kicsiholjunk a bizottságból valami törvényalkotási, jogalkotási javaslatot, ezt már látjuk. E, ugyanakkor e, tényleg nincs e, nagy lehetőségünk arra, hogy változásokat vigyünk a dologba. Engem azonban érdekelne Eliza javaslata, ki azt mondta, hogy a 11-es cikkre alapozva az Európai Bizottság hozhat jogalkotási aktust, vagy nem jogalkotásit. Érdemes lenne megnézni, hogy mekkora itt a mozgástér. Hogyha a parlament eh, egy nem jogalkotási aktust kér a bizottságtól, ami nyilvánvalóan nem lenne kötelező, hanem mondjuk egy eh, ajánlás lenne, vagy egy közlemény, ez szerintem egy érdekes lehetőség. A módosítónk három dologra fog koncentrálni. Először is meg akarjuk erősíteni azokat a rendelkezéseket, amelyek a regisztrációra vonatkoznak, hogy átlátható és tiszta legyen az értékelés. Voltak javaslatok, hogy ezt csinálja az ombudsman, vagy mások felügyeljék. Én azt gondolom, hogy ezt meg kéne tartani a bizottságnál ezt a feladatot, ugyanakkor lehet javítani. Gondoltunk olyan tanácsadói szerepre, amely más területen létezik, egy, ez garantálná az átláthatóságot, nem részrehajlást és tiszteletben tartaná az Európai Unió többi tényezőjét, hiszen nem lenne benne a pakliban az összeférhetetlenség. Meg akarom erősíteni azt a szándékunkat is, hogy az európai polgári kezdeményezés arra is alkalmas legyen, hogy a TFEU 48-as cikkének megfelelően akár a szerződést is módosítsa, illetve annak módosítására tegyen javaslatot. És a harmadik pedig az, hogy a nyilvános meghallgatásokat mindig a parlament szervezze, a bizottság részvételével természetesen, illetve más érdekelteket is meghívva, más Európai Uniós testületeket is meghívva purtroppo appunto a volte assenti nel, nel portare avanti, nel, mm, eh, nell'esprimere. A nemzeti parlamentek gyakran hiányoznak ebből a képből, amikor eh, általában nem mondanak semmit semmilyen sikeres eh, polgári kezdeményezés után. Miért ne lehetne nyilvános meghallgatást tartani azt követően, hogy az Európai Unió megnyilvánul. Tehát ezt követően arról szólhatna a meghallgatás, hogy a bizottságnak a sikeres kezdeményezésre született válasza az jelentette valamit, volt-e valami és Ha nem volt, akkor mégis miért? És végezetül. Ehm, Ez a meghallgatás a közérdeket kell, hogy képviselje, tehát a magánérdek ne jelenjen meg. Kivéve akkor, hogyha a közérdeket akarja védelmezni. Köszönöm a munkát, amit elvégeztek. Köszönöm. Köszönöm, Valina asszony. Köszönöm szépen. sajnálat, sajnos egy kunyava, nem tudott, kunyava az, hogy nem tudott eljönni, ö, holott ő itt a ö, témának a felelőse. Köszönöm szépen Valensz úr a javaslatát. Szerintem emlékezzünk kell mindig arra, és emlékeztetni is kell magunkat arra, hogy az állampolgári kezdeményezés a Lisszaboni szerződés elfogadása révén és óta ö, fontos lépés, és egy, egyfajta első lépés a szélesebb körű demokrácia érdekében, Nem, nem sült el olyan jól, ahogy terveztük, nem valósult meg olyan nagy sikerként. A szakbizottságban is többször szó esett már a problémákról, a gyűjtésről és máshol is adottak problémák, például a víz kezdeményezésnél, és meg az ebből kapcsolódó problémák van, illetve a bizottság nem adott választ. Ez azt jelenti, hogy a ombudsman kell, hogy egy vizsgálatot tartson a problémát illetően. Az európai állampolgári kezdeményezést vissza kell tenni az őt megillető helyre a megfelelő nyilvánosságot kell adni, és jogi biztonságot a szervezőknek, hozzáférést adni mindenkinek, hogy részt vegyen a nyilvános konzultációban, de nem csak internetes módon, és nem csak magyarázatot kell adni az elutasításról. Még akkor is, hogyha megindokolják, erre magyarázatot kell adni. Az elutasítás esetében nagyobb átláthatóságra, egyszerűsítésre van szükség. Reméljük, hogy ez, ezzel a javaslattal létre is jön. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm. És még mielőtt átadnám Burgert úrnak a szót, Szeretném megköszönni, hogy majdnem az egész napot velünk töltötte. Remélem, hogy nem érezte túl ellenségesnek a környezetet, és remélem, hogy nem vettük el a kedvét attól, hogy visszajöjjön. Persze, visszajövök mindenképpen, mert nem, hogy csak ez az én dolgom, hanem még fizetnek is érte, úgyhogy azért van ellentételezés. Minden esetre a legtöbb kérdés, amivel ma valamilyen szinten foglalkoztunk, Különösen volt egy kérdés, ami nagyon érdekes, a kezdeményezések fordítása. Ha jól emlékszem, 8-szor, 800-ról 1100-ra emeltük a karakterek számát. Az fontos, hogy egy oldalra elférjen, és az aláírások is elférjenek, hogy miért három van egy lapon. Adatvédelmi nyilatkozatra is szükség van, tehát korlátozott a hely. És az is fontos, hogy olvasható legyen interneten és papíron is. Ez ugye nagyon fontos rész, de szívesen beszámolok a részletekről, majd egy technikai találkozón részletesebben is el tudom mondani, hogy miről szól a javaslatunk. Hogyha nagyvonalúbbak akarunk lenni, ez mindig lehetséges, de ez kihatással van arra, hogy a formátum mennyire használható és operatív. Ideálisan több mint három megolda, aláírás is lehetne egy lapon. A papír alapú ív esetében tud problémát okozni, hogy apró betűket elolvasson az ember, különösen a kor előre haladtával. Értem, hogy sokan szeretnék tisztázni, hogy mi esik a hatályon kívül. Ez eléggé széles körű ez a hatály, és a bizottságnak vannak kötelezettségei, és vádolnak minket, ha valami nem működik, de van egy felevételi lehetőség is és ezt nagyon nehéz meghatározni, mert az állampolgári kezdeményezések nagyon sokfélek lehetnek, sok mindent kérhetnek, és ha túl szűken határozzuk meg a körüket, akkor a bizottság azt mondhatja, hogy ez nem tartozik a hatályba. Nagyon fontos, hogy a jogi szolgálat megvizsgálja ezt, hogyha a 8. cikk 8. bekezdését megnézik a szerződésben, lehet, hogy ez még szigorúbb, mint amit mi szeretnénk, az előkészítő aktus nem kerül ebbe a hatályba. Nem véletlenül korlátozzuk a hatályt, a nyilvánvalóan hatályon kívül eső fogalom tekintetében tudatosan határoztuk meg ezt így, hogyha egy jövőbeli esetben úgy döntünk, hogy kizárunk egy témát, mert hasonló eseteket kizártunk, ez kihívást jelenthet, és azt mondhatjuk, hogy legközelebb majd nagyvonalúbbak leszünk, és a bíróság lehet, hogy emlékeztetni fog minket a saját jogi gyakorlatára. Mindkét esetben nagyon szívesen állunk a javítások elébe, de a jogi, a jogi értékelést, a jogi alapokat nagyon pontosan kell tisztázni hogy ne legyünk túlságosan korlátozóak. Ez fontos téma számunkra. Már beszélte a parlamenti utókövetésről, az önök kezében van a jövőnk, az utókövetési meghallgatás, és minden, ami napirenden tarthatja az ügyet, biztos, hogy olyasmi lesz, amit az az érdekeltek és a szervezők üdvözölnek. Nem kell túl messzire menni az administratív kapacitás tekintetében. Yes, there was one point on the, on the, on web... Volt még egy kérdés arról, hogy legyen-e egy meghallgatást tisztviselőre, ez a bizottsági szervezeten belüli kérdés, persze megvizsgáltuk. Mi úgy értékeltük, hogy több feladatot ró ez ránk, és nem segít igazán. Én versenykérdésekkel foglalkozom, tudom, hogy a meghallgatást tízés elő mit csinál. Nincsen jogi hatásköre, csak közvetítői, hiszen még mindig a bizottság áll tisztviselője, úgyhogy ez inkább azt jelenteni, hogy beékelődne egy további administratív szint. Tehát egyszerűsítés helyett inkább még összetettebbé tenné az ügyet, bármilyen szóval mondjuk is ezt. Végső soron ott van a bíróság, és a bizottságot felelősségre vonhatja, elszámoltathatja. Ott van a jogi szolgálat, a meghallgatás tisztviselő, és még valaki vitatkozna mondjuk egy terembe. Én úgy gondolom, hogy a két hónap és a regisztrációval is ez bizonyossá vált, túl rövid. Különösen, hogyha több jogi kérdést felvetnek, amelyek nem feltétlenül maguktól értetődőek azonnal, ezzel húzhatja a döntéshozatalt. Pont ezt akarjuk elkerülni. Van egy nagyon jó jogi szolgálatunk, aminek van intézményes és ágazati része is, és ők ezt megvitatják, hogy elfogadható-e a az illető javaslat vagy sem. De jogi szempontból vizsgálják ezt, hogyha erre korlátozódunk, amint elmondtam, a jelenlegi rendelet iktatta be ezt a lépést, tehát, hogyha szervezőként elkezdünk dolgozni ezen, akkor legalább legyen egy befogadás a végén. Ezért szerveztük meg az előzetes szűrést. Az elmúlt három évben csak egyet utasítottunk el, úgyhogy azért nagyon jó az eredmény arány a részleges regisztrációval, meg aztán még inkább előre léptünk. Köszönöm. Thank you very much. Jarek, would you like to add something? Well, I don't need to... Ehhez Jarek valami hozzáfűzni való, igen, csak azt akarom mondani, hogy mennyire fontos a mi bizottságunk számára a polgári kezdeményezés, mert Ugye mi általában a hatályos joggal foglalkozunk, ezzel befolyásolni akarjuk a jövőbeni jogot. Tudjuk a jövőbeni jogot akár. Amikor a módosítók megérkeznek, akkor fogok részletesen reagálni a felvetések többségére. Egy dologra kitérnék most a fizikai, a ténylegesen létező kontaktpontokra. A mai világban nehéz elhinni ugyan, de vannak olyan emberek, akik nem használnak okostelefont, nem használják az internetet, tehát fontos, hogy legyenek ilyen kézzelfogható kontaktpontok, irodák, az Európai Bizottságnak egy megjelenése. Adott esetben az Európai Parlament irodái is elláthatják ezt a feladatot, bár a képviselőket nem lehet eh, rá kényszeríteni arra, hogy ilyen irodát eh, hozzanak létre, de talán önkéntes alapon lehet eh, a, rábírni őket arra, hogy az polgári kezdeményezése kapcsolatos információs csomagokat tegyenek elérhetővé a polgárok számára az irodájukban például. Így valójában a képviselők válhatnának fizikai kontaktponttá, ha úgy tetszik. Köszönöm mindenkinek az együttműködését. Úgy látom, hogy a legtöbb dologban nagyon is egyetértünk, és amikor leülünk a módosítókat áttárgyalni, akkor biztos vagyok benne, hogy találunk egy jó megoldást. Köszönöm. Mert lehet, hogy a te irodádból lesz a kontaktpont. Már most is az again and repeat the procedure today. Köszönöm. Akkor ma beszéltük meg ugye ezt a véleményt. Március 1-ig lehet délután 3-ig benyújtani a módosítókat, és a szavazás ebben a bizottságban április 24-én lesz, az AFKO-ban pedig május 24-én. Mindenkinek köszönöm azt, hogy részt vett ezen az érdekes délutánon. Holnap találkozunk a koordinátorok délelőtt 9-től, a többiek pedig 10.30-tól. Köszönöm.